Uh, hölgyeim és uraim! Először is elnézést kérek. Kicsit csúsztunk. Képviselőtársaim, hölgyeim és uraim, jól tudják önök is, hogy február 15-én múlt héten egy nagyon súlyos vasúti katasztrófa történt. Buzingen és Halle térségében, ahol is számosan életüket vesztették. Közöttük volt egy parlamenti dolgozó is, Carlo, Carlo Candiego, a parlament dolgozója, 40 évesen hunyt el a kommunikációs és sajtó igazgatóság munkatársa volt. Tehát a tragikus katasztrófa a parlament szempontjából konkrétan is áldozatot követelt meg, úgyhogy arra kérem önöket, hogy kollégánk emlékezetére egy perces felállással tisztelegjünk. A normál napirend szerint most azon a, a napirendi pontok tárgyalásával kezdenem, de tudom, hogy belga szeretnek volna közlendője, úgyhogy mielőtt rendes napirendre térnénk, megadom nekik a szót. Kandeszaid is és Dirk, amelyeket ő kezdi, rátok bízom. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm hogy megengedi, hogy a szakbizottságunk is megemlékezzen az áldozatokra. Természetes az is, elnök úr, hogy eh, tekintete a tragikus eseményekre vizsgálják az okokat. Nem teljesen megállapított még, hogy mi okozta a katasztrófát. A vizsgálat, tehát mint mondottam, folyamatban van. Annyi azonban már most is világos, hogy bár a vasúti közlekedés viszonylag biztonságos a többi modalitással összevetve, ám az, hogy egy ilyen katasztrófa megtörténhet, szükségesé teszi, hogy általában is felülvizsgáljuk a közlekedési ágat is. A belga hatóságok bizonyal gondoskodnak a felől, hogy egyrészt feltedek a katasztrófa okát, meg hogy meghozzanak olyan intézkedéseket, amelyek révén még biztonságosabbá válnak a belga vasútak a baleset óta folyó közvita keretében az Európai Parlament is megvitatta ezt a kérdést az európai vasúti közlekedés egészének összefüggésében intézkedések kapcsán nagyon sokan kommentálták az esetet persze olyanok is, akik nem igazán szakértői a vasúti közlekedés témájának. Hadd szögezzem le tehát azt ehelyt, hogy nem igaz az állítás, hogy az Európai Unió nem foglalkozott a vasúti közlekedés biztonságával. Én magam voltam például a vasúti közlekedési biztonság jelentésének jelentéstevője, és mint ilyen mondhatom, hogy nagyon szoros figyelem övezi ezt a kérdést, és a tanács is, meg mi is megtettünk mindent a vasúti közlekedés biztonságának javítására a múltban is. Úgyhogy itt a vita nem helyén való, ez a vita. Persze együtt érzünk mindenkivel, aki az áldozatokkal és a családtagjaikkal is, meg a sebesültekkel, sérültekkel is, és nagyon remélem, hogy a baleset eredményeképpen még többet teszünk a közlekedés biztonság javítása érdekében. Elnök, köszönöm, Stace úr. Én is el kell mondjam, hogy nagyon csalódott voltam azon kommentárok felett, mert az Európai Unió szerepével kapcsolatban bírálóan tettek, és nagyon helyén való, hogy leszögezte azt, amit leszögezett, rávilágítva ezekre a tényekre. Én magam nem is mondanék többet erről. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is a frakcióm nevében szeretném a teljesen nagyon komolyan átérzett együttérzésünket kifejezni az áldozatok számára, és mint azt a kollégám elmondta, a vasút valóban biztonságos, de hogyha valami történik, akkor annak nagyon komoly következményei vannak. És nekünk nem az a szerepünk, hogy arról beszéljünk, hogy ki is hibás mindezért. Nagyon sok szerencsétlen körülmény találkozott itt össze, és ezért nehéz megmondani azt, hogyha arra kérnek bennünket, hogy ítélkezzünk, mondjuk el, hogy ki is a hibás. Tehát ez egy nagyon hosszas vizsgálódás munka lesz, és dolgozunk már egy, egy EATMS nevű rendszeren itt Belgiumban is, és ezekben a hetekben nagyon sokat beszéltek erről a rendszerről. Egy, ez egy hatékony rendszer, amelyet nagyon sok, sokan használnak, de még nem mindenhol. És azt is meg fogjuk majd beszélni, hogy az európai vasútársaságok hogyan lehetnek még erősebb pozícióban és még biztonságosabb közlekedést hogyan tudnak biztosítani. Köszönöm szépen, erre meg visszatérünk. Köszönöm szépen, Madame Durán. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretnék sok mindent hozzátenni ahhoz, amit elmondtak a kollégák, de kétségtelen, hogy tiszteletben tartva a családokat és a parlamentet is, amely elvesztette több szemét. Úgy gondolom, hogy az erőfeszítéseinket meg kell erősíteni. Én is nagyon mérges voltam, amikor azt hallottam, hogy egyesek Belgiumban az Európai Unióra mutogatnak, mint felelősre a baleset miatt fontos, hogy mi, mint a parlamenti képviselők ebben a szakbizottságban ugyancsak támogassuk azokat a kezdeményezéseket, ami a vasúti biztonságot segíti harmonizáció tekintetében tagállamok segítésében, hogy ezeket a rendszereket beépítsék, megvalósítsák és kellene foglalkoznunk a vonatvezetők munkaidejének kérdésével is. Ez nem csak Belgiumban, valószínűleg másod is problémát jelent. Egyre többen utaznak szerencsére vonaton, jobb teher nehezedik a vezetőkre, és fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy mi történik a munkaidejével, és ha azt akarjuk, hogy barátságos és jobban használt, kihasznált vasút legyen, miután valamennyien ezt védelmezzük itt ebben a szakbizottságban. Tehát én is azt szeretném, hogy jobban és többet dolgozzunk a vasúti biztonság kérdésein. Technikai kérdéseken is, de esetleg más kérdéseket is, mint például a vonatvezetők, mozdonyvezetők munkaidejének kérdésében. Köszönöm szépen belga kollégáim szót kaptak, mások is jelentkeztek. Röviden megadom a szót, a helyzet súlyossága meg a megrendítő volt amiatt, de azért kérem mindenki röviden szóljon hozzá. Tuszoszó és Kunasszony azok, akik szót kapnak. Tehát az a, egy technikai probléma volt, de úgy tudjuk, hogy most működik. Köszönöm szépen, elnök úr. Részünkről is szeretnénk kifejezni a családtagoknak az együttérzésünket, a sebesültekkel is együttérzünk, a bizottságunk lehet, hogy erről vitát fog majd kezdeményezni, de a vasúti, de a vasúti közlekedés tekintetében mindenképpen még további vitákra van szükség, hiszen komoly gondok léptek fel ezen a területen, újra és újra történnek balesetek, ezért azt gondolom, hogy szükség van arra, hogy ezekről az intézkedésekről vitázzunk. Tuszosz úr, emlékeztetem önt arra, köszönöm egyébként megszólalt, hogy több vitát folytattunk már ebben a témában. Kün képviselő. Köszönöm a néppárti frakció nevében magam is szeretnék a családoknak, barátoknak elmondani, hogy együtt érzünk velük, különösen azokkal a kollégákkal, akik lehet, hogy csak véletlenszerűen kerülték el ezt a tragédiát. A parlament dolgozóira gondolok, meg képviselőtársaimra is, akik gyakran utaznak. Nagyon fontosnak tartom, hogy úgy, hogy a múltban is sokrétűen dolgoztunk ezen a témán, azaz a közlekedés biztonság témáján, a vasúti közlekedés, meg különösen a városi tömegközlekedésre vonatkozóan olyan témák ezek, amelyekkel még továbbra is foglalkoznunk kell, függetlenül attól, hogy a múltban is tettük ezt. Köszönöm. Foster asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, az ICR nevében szeretnénk én is kifejezni együttérzésünket azok irányába, akik ebben a balesetben életüket vesztették. Azt hiszem, hogy mindenkit ennek arra kell emlékeztetni, hogy meg kell próbálnunk levonni a következtetéseket, de hogy ilyen korán még nem a politikusok feladata a következtetések levonása, úgyhogy egyelőre el kell gondolkozni ezen, és meg kell érteni, hogy milyen komoly a helyzet. Természetesen azt gondolom, hogy amit ön elnökként tehet, az az, hogy a megfelelő belga miniszternek levelet ír, elmondja azt, hogy nekünk mi a véleményünk erről, és türelemmel kell lennünk addig, amíg a kivizsgálók megtudják annak, hogy mi is volt ennek az oka. Köszönöm. Köszönöm, Foster asszony. Az a szándékom, ha egyetértenek vele, hogy a felelős belga miniszternek írok, kifejezve együttérzésünket a tragédia kapcsán, és kifejezve azt az óhajunkat is, hogy, vagy szívesen látjuk majd a, a hivatalos jelentést, még mielőtt bárki ebből következtetéseket vonna le. Meglep engem, hogy mindig minden baleset esetén azonnal levonják a következtetéseket, nem megvárva a vizsgálat eredményét. Sajnos ez gyakran megesik, most is így van. Együtt érzek ezekkel a gondolatokkal, és azzal, hogy mi a szakbizottság nevében fejezzük ki együttérzésünket e tragédia kapcsán, a utasok, a vasúti dolgozók kapcsán, és hogy, és hogy mi is várjuk a belga hatóságoktól, hogy gyorsan vizsgálják ki ezt a balesetet. Köszönöm a hozzászólásokat is, és most a rendes napirendünkkel folytatjuk arról találkoztattak, hogy a luxemburgi teherautónk elakadt valahol, úgyhogy nem jöttek meg a dokumentumok. Van Dalen úr jelentése ugyan angolul van meg, nem tudom, a többi nyelven nincs meg. Ha valami dokumentum tehát hiányzik, az azért van, mert elakadt teherautó Luxemburgból jövet. Foster asszonynak mondom, hogy nem csak Nagy-Britannia közlekedése dadog le, hogyha leesik a hó, hanem úgy tűnik, hogy máshol is ez a helyzet. De azért igyekszünk a leggördülékenyebben dolgozni mi is. Következő napirendi pontunk a napi tervezett elfogadása. Nem láttam, hogy valaki hozzászólt volna, módosítaná, úgyhogy így elfogadjuk a napirendet. Aztán 25-26. január 25-26. ülés ezőkönyvének elfogadása. Ha azzal is elégedettek, azt is elintézetnek tekintjük. Lépjünk tovább. Van Dalen úr jelentése a tengeri hajózási és szállítási politikával kapcsolatban. Elnézést, hogy csúszásban vagyunk, Van Dalen úr, érthető az oka ennek, de most öné a szó. Ja, dank Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! Nagyon örülök, hogy előterjeszthetem önöknek a jelentést úgy, ahogy ez jelenleg szerepel. Én nagyon nagy örömmel dolgoztam ezen a témán, ami nekem igazán szívügyem, és kiváltságnak tekintem, hogy foglalkozhatok ezzel a jelentéssel az önök nevében. Először is gratulálni szeretnék az Európai Bizottságnak. Egy kimerítő dokumentumot terjesztettek elő. Eh, kitűnő egyébként ez az anyag. Tehát nagyon helyén való, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel a jelenlegi helyzetben. A válság a tengerszállítási eh, ágazatot is érinti, nagyon nehéz évet eh, él ez az ágazat, és az elmúlt hónapok során számos tárgyalást, megbeszélést folytattam és látható, hogy van egy kis jele a fellendülésnek a tengerhajózás tekintetében. Fontos megnézni azt, hogy melyek lesznek a fő témák, amelyekkel foglalkozni kell majd az elkövetkezendő években, amelyek fontosak a tengerszállítási ágazat szempontjából. A bizottság egy átfogó, kimerítő dokumentumot készített, mint már mondottam, az árnyék jelentéstevőkkel is tárgyaltam, és ez önmagában nagy öröm volt, mert nagyon gyorsan azonos álláspontra jutottunk. És e bizonyos prioritásokat is sikerült megfogalmazni, olyanokat, amelyek a parlament számára prioritások. Tehát én maradnék ennél, ezeket röviden kívánom áttekinteni. Megtalálják ezt egyébként a jelentés tervezetben is, de egyes pontokra szeretnék külön kitérni el kell mondani, hogy az ágazatnak van egy globálisabb dimenziója is, tehát egy világ, az egész világra kiterjedő eleme. Minden szállítási forma, a, legyen az a légiközlekedés, vasúti szállítás, nagyon fontos a mi szakbizottságunk számára. Azonban fontos azt is kimondani, hogy a tengerhajózásnak globális, világméretű aspektusa van, és a verseny is így jelenik meg. Ezt mondjuk el egyébként a jelentésben, nem szabad elhanyagolni ezt a globális vetületét. A második dolog az ágazat fontossága önmagában. Én úgy gondoltam, hogy nagyon fontos, hogy ez kitűnjön a jelentésünkből. Fontos, hogy egyértelműen lássuk, hogy a tengerhajózási ágazat mennyire fontos az Európai Uniónak gazdasági élet szempontjából is, de az emberek életé szempontjából is, mert nagyon jelentős az áruszállítás, sőt a személyszállítás is is. Amikor fenntartható fejlődésről beszélünk, akkor ez még ígéretesebb az elkövetkezendő évekre, ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. A harmadik dolog az állami támogatások kérdése a meghallga- az új biztosnak a meghallgatásakor természetesen Érintettük ezt a kérdést is, azonban ez továbbra is prioritás marad. Amikor a tengerhajózási eh, ágazatról beszélünk, akkor nem lehet elkerülni, hogy ne szóljunk az állami támogatásokról. Ez szerepel a eh, állásfoglalás tervezetben is, Kalász biztosnak kell majd néhány hónapon belül e tekintetben javaslatot tennie. Úgy gondolom, hogy a versenyfőigazgatóság is fog foglalkozni a kérdéssel, de további információink lesznek ez a állami támogatásokkal, és ez egyébként kitűnik a jelentésből is. Aztán ott van még a foglalkoztatási eleme a tengerhajózási ágazatnak. Több javaslat is elhangzott annak érdekében, hogy biztosított legyen a foglalkoztatás. Biztosaknak kell lennünk abban, hogy amennyire lehetséges a munkahelyek megtartásra kerülnek. Nem szabad elfelejteni ugyanakkor azt sem, hogy Európában egy előregedését tapasztaljuk a munkaerőnek, és ez igaz a tengerhajózásban is, tehát itt biztosítani kell ezeknek a foglalkozásoknak, szakmáknak a élését. és itt nem csak a tengerhajózásról beszélünk, hanem ide tartoznak mindazok a vállalatok, amelyek kapcsolódnak ehhez az ágazathoz. Ide tartozik a kutatás, feldolgozás, és minden olyan, ami a tengerhajózással valamilyen módon kapcsolatos. Tehát itt egy közös megközelítést kell alkalmaznunk, mert nem kizárólag erről az egy csoportról beszélünk. Szó volt arról is, hogy mennyire fontos a felügyelet és az ellenőrzés kérdése. Legalább hat éve foglalkozom már ezekkel a kérdésekkel. És teljesen egyértelmű, hogy továbbra is ugyanazokat a felügyeleteket kell alkalmazni azért, hogy biztosak legyünk abban, hogy a tengerhajózási ágazat eh, minősége ne romoljon. Ugyanakkor nem szabad túlzott terhet sem rákényszeríteni erre az ágazatra, amit már az ágazat nem tudna elviselni. Tehát egy olyan megoldást kellene eh, valószínűleg követni, ami a kockázatelemzésre épül. És a környezet is természetesen egy olyan téma, ami semmiképpen sem elhanyagolható. az interkontinentális szállítás rendkívül jelentős, de a közösségen belüli szállítással is foglalkozni kell, amit ugyancsak modernizálni kellene, hogy például zöldebb, tehát ökológiai szempontból jobb, kielégítőbb motorokat alkalmazzon az ágazat, és szeretném megemlíteni az új technológiákat is, amelyek ezen a területen fejlesztés alatt állnak. Természetesen meg kell vizsgálni, hogy mi történik a ö, ö, nyíltengeri hajózásban, illetve a belső unió belüli hajózásban vannak olyan ö, motorok már, amelyek valóban ö, csökkenteni tudják a kibocsátást, és fontos, hogy ezeket alkalmazzák, és jobb gyakorlatot vezessenek be. Tehát szerintem sok még a tennivaló, hogyha előre kívánunk lépni ezen a területen. Továbbá ott van a zöld kikötők kérdése. Európában vannak kikötők, amelyek már jelenleg is igyekeznek a szennyezést csökkenteni. És szerintem nagyon fontos, hogy ezek az intézkedések valamennyi európai kikötőben megvalósuljanak. Nem kívánom tovább húzni az időt, hanem várom a kollégáknak a hozzászólásait, de mielőtt befejezném, még mondanék valamit az ütemezésről, az ütemtervről. A bizottság tett nekünk egy javaslatot az ütemtervre, de még ez eléggé homályos, fontos lenne, hogy pontosabban megismerjük az ütemezést. Tehát türelmetlenül várom, hogy mi a véleményük ezzel a jelentéssel kapcsolatban, ami első jelentésem valójában. Köszönöm szépen. Először is szeretném megkérni a technikusokat, hogy csökkentsük, vegyük lejjebb a fűtést. A feleségem gyakran azzal gyanúsít, hogy hidegvérű vagyok, de azt gondolom, hogy tényleg kicsit meleg van a teremben. Úgyhogy kérem, hogy próbáljuk a fűtést lejjebb venni. Jó, akkor... Komeszákos um, úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Én az Európai Parlamentben eh, az Európai eh, tengeri eh, hajózási politika miatt vagyok itt, és nagyon fontos időszakot élünk jelen pillanatban. Nehéz helyzetben vagyunk, amely a gazdasági válság eredményeképpen állt elő, és a tengeri hajózási politikára is kihatással van. Egyetértek a jelentésnek a főbb irányvonalaival, és az, az, az ütemtervvel is, amelyet az előadó javasolt. Van néhány pont, ahol mélyebbre kellene mennünk a vitában. Három fő kihívással néz szembe a tengeri hajózási politika. Ez pedig a tengeri szállítással és egyéb külső faktorokkal függ össze. Mi a három fő kihívás? Először is a munkaerő, ebben a szektorban dolgozó munkaerőnek a képességeit, képzettségét kell javítanunk. Több utánpótlásról kellene gondoskodnunk, ami komoly kihívást jelent az iparágnak, hiszen a előttünk lévő számok, illetve statisztikák semmiképp sem jósolnak pozitív jövőt e tekintetben. A fiatalok ugyanis nem igazán érdekeltek abban, hogy e, ebben a szektorban dolgozzanak, és az Európai Unió számára e, ez a szektor nagyon fontos. Tehát meg kell találnunk e, annak a lehetőségét, hogy ezt a tendenciát visszafordítsuk, vagy legalábbis a státuszkvót meg tudjuk tartani. Mi az Európai Unióban részünkről számos hosszú távú programot tudnánk megvalósítani, annak érdekében, hogy az élet és munkakörülményeket javítsuk a, tengerek, a tengereken. Például a legénység számát lehetne növelni, a problémák, illetve veszélyek kiküszöbölése érdekében. Azt is meg kellene vizsgálnunk, hogy van-e arra lehetőség, hogy a legénységnek egy minimális létszámát meghatározzuk. Ez persze csak néhány aspektus lenne egy általános stratégia keretében, annak érdekében, hogy a fiatalok számára a tengeren való munkát vonzóvá tegyük. A második tényező az a nemzetközi verseny. Ezt az iparágot nagyon szigorú szabályok szabályozzák, és éppen azért, mert a tisztességtelen verseny is sokszor előfordul. A tisztességtelen verseny harmadik országok részéről érkezik, ezért fel kell magunknak tennünk a kérdést, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy ennek az iparágnak segítsünk. Tudom, hogy Fandelen úrnak ezzel kapcsolatban fenntartásai vannak. Nekem azonban az a véleményem, hogy ez a hogy a jelentést az iránymutatások tekintetében ebbe az irányba valamilyen formában ki kellene bővíteni. 2018-ig terjedő időszakról beszélek én most. Az állami támogatások támogatásokat például olyan hajóknak lehetne adni, amelyek európai zászló alatt dolgoznak. A harmadik tényező az a hajózási iparágnak a környezetszennyezéshez való hozzájárulása. Konkrétan a 16-os bekezdésről beszélek, Vándálen úr egy érdekes javaslattal áll elő, egyfajta bonus májusz rendszert javasol bevezetni, azoknak a hajóknak a számára, akik ugye a környezetet szennyezik, illetve kevésbé szennyezik. Ez egy érdekes javaslat. Mégis úgy gondolom, hogy óvatosan kell közelítenünk ehhez a javaslathoz. Van Dalen úr, elmondhatnám most, vagy akár később is, hogy pontosan mit is tartalmazna ez a bónusz rendszerre vonatkozó javaslat. A 16-os bekezdés első részében azt látjuk, hogy az Európai Unió tagállamai és más tagállamokat ugye felszólítják, hogy az üzemanyagra vessenek ki adót nem egészen világosít, hogy milyen adóról van szó. Nem tudom, hogy Van Dalen úr el tudná ezt magyarázni, nem szeretném tudni, hogy mire gondolt ezzel a javaslattal. Tehát a, a környezetvédelemre vonatkozó általános filozófiával egyetértek. Továbbá. Egy másik probléma, amely felmerült, az, hogy további, egy további kihívás is létezik, amely a, egy külső tényezőtől függ, ez pedig a nemzetközi kalózkodás. Ami Van Dalen úr 20, jelentésének 25. parag bekezdésében van a kalózkodás elleni harcról, az véleményem szerint nem teljesen meggyőző úgy néz ki, mintha hát azt gondolom, hogy ezt a bekezdést kicsit át kell dolgoznunk, és, és több ötletet kell belevennünk. Szigorú értelemben persze ez nem a mi illetékességi területünkbe tartozik, de lehetne itt egyéb ötleteket még keresni, például az ensz egyéb szervezetekkel való szorosabb együttműködés annak érdekében, hogy a nemzetközi kalózkodást visszaszorítsuk. Össze lehetne ezt kötni a fejlesztési segélyekkel is. Azoknak különösen ugye olyan országok esetében, akik ezeknek a, az ország, ezeknek, tehát a kalózkodásnak az eredeti, tehát a származási országai képezik. Továbbá az is kérdés, hogy az erre vonatkozó bűnüldözésre vonatkozó hiányos törvények miért hiányoznak. Köszönöm szépen. Elnök úr, először is köszönetet szeretnék mondani a munkájáért. Előttünk is egy átfogó anyag fekszik, amely valóban csak akkor tud bármilyen eredménnyel is járni, hogyha a bizottság a bizottságnak a jogalkotási ütemtervét megkap, megkapjuk ezzel kapcsolatosan. Illetve a illetve akkor, hogyha a fehér könyvbe, a szállításról szóló fehér könyvbe is beépülnek ezek a javaslatok. Számos ponton egyetértek önnel, különösen akkor, a, hogyha arról beszélünk, hogy az átregisztrálást például megakadályozzuk, vagy ami a azt illeti, hogy a hajóknak a környezeti védelmi teljesítményét javítsuk. Azonban itt ki kellene hangsúlyoznunk még egyszer, hogy a hajózás, a, hajó, a tengeri szállításnak nemzetközi karaktere van, és hogy az IMO nak többet kell tennie, mint, mint eddig, és hogy meg is kell valósítani ezeket a terveket, hiszen akkor többé jövőre is majd csak vitatkozni fogunk. Amit az állami támogatásokról elmondott, arról azt gondolom, hogy erről majd részletesen kell beszélnünk, hogy mennyire tudjuk világosá tenni azt, hogy az állami támogatások esetében az európai zászló alatt hajózó hajókról van szó, és egyetértek azzal is, hogy azt mondjuk, hogy azt követeljük, hogy az az iránymutatásokat 2010. augusztusáig a bizottság részéről is szeretnénk megkapni. Szeretnénk tehát világosságot, azt, hogyha, hogy a, a kikötőkre vonatkozó iránymutatások is meglennének. Engedjék meg, hogy néhány gondolatot kiemeljek. Rövid a mert részben már ismétel, ismétlődnek ezek a gondolatok, amelyek számunkra nagyon fontosak. Először is a képzést említette azt, hogy, szak, hogy munkaerő hiány van. Azt gondolom, hogy itt is túl kell mennünk azon, hogy a problémát megállapítjuk, és el kell gondolkodnunk, hogy milyen koncepciót tudunk kialakítani annak érdekében, hogy kicsit konkrétabban mondjuk meg, hogy honnan is akarjuk akkor a megfelelő szakképzett munkaerőt hozni. Másodszorban, ami a környezetet illeti, azt támogatjuk, hogy, a, hogy legyenek ilyen kibocsátás, kibocsátás megfigyelése vagy kibocsátás felügyeleti területek. Ez fontos, de két dolgot mindig ennek során figyelembe kell vennünk. Az egyik az, amire figyelembe kell lennünk, az az, hogy a hajózás költségei ne növekedjenek annyira, hogy, hogy vonzóbb legyen a közúti szállítás, teherautóval történő közúti szállítás. Másodszorban pedig azt kell figyelembe vennünk, hogy egyre inkább az EU szintű szabályozásra nyúljunk vissza annak érdekében, hogy a versenyt fenntartsuk. Harmadik pont. Örüljük, örüljünk annak, hogy a közlemény hatodik pontjában a a rövid távú hajózás teljes potenciáljának a kihasználása áll. De az, az ehhez tartozó megkezdésben nagyon keveset beszélnek. De nagyon kevés említés történik az egyéb, ennek az egyéb, egyéb körülményeiről. A, szeretnek még a, a, a hajók környezetbarát leépítéséről vagy szétszedéséről is beszélni, Elnézést. Tehát a, a hajók lebontásának a javításáról, javítására gondoltam. Ötödik pont. Tehát kell egy stratégia, úgy ahogy a tengeri hajózásra is van stratégiánk, úgy a belvízi hajózásra vonatkozóan is kell, szükség van egy stratégiára. És engedjék meg még egy gondolatot. Um, azt gondolom, hogy az uh, EMSZ-nak az uh, emsz is kell beszélnünk ki kellene, ki kellene terjesztenie ennek az intézménynek a tevékenységét, a, ami a technológiára, az innovációra vonatkozik. Azt hiszem, hogy egyelőre ez még nem történik meg. És az EMSZ-nak erő, további kiterjedtebb végrehajtási kompetenciákat kellene kapnia. Az EMSZA világszinten kontrollálja a hajózási iskolákat, viszont nem tudja, nem tudja támogatni a képzést, illetve a képzés egyéb vonalkozásaira nincsen kihatással. Hát az nem, az nem lehet, hogy az EMSZ ne kapjon további kompetenciákat. És akkor egy utolsó gondolatot engedjen még meg. Azt gondolom, hogy a kikötőknek a bevonása a TEN tervezésbe javításra szorul, Azért, mert itt a, a háttérben zajló szállításról is van szó, és a, a tervezési javítása nélkül nem fog tudni ez a kettő jobban együttműködni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Úgy, hogy befutott a teherautó, úgy látszik. Szerksz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden csak. A árnyék előadónk még nem érkezett meg. Úgy látszik, ő is közlekedési nehézségbe ütközött. Van Dále úr. Egyetértünk a jelentésével. Ezzel, ezzel szeretném kezdeni, tehát a frakciónak ez a véleménye, és örülök annak is, hogy hangsúlyozta azt, mennyire fontos a tengeri közlekedés, nem csak gazdasági szempontból, hanem, hanem a fejlesztési politika, a politika szempontjából is. Helyén való módon mutatott rá erre jelentésében, és arra is, hogy koncentrálnunk kell azon feszültségre, amelyek a globális megközelítés, meg a helyi közlekedés politika között fennáll nem akarunk tudni olyan döntéseket hozni, amelyek a kereskedelem és az ipar kárára szolgálna. Ugyanakkor azok az egyének, akik szakpolitikákat felelősek, részt kell vegyenek a e politika megtervezésében. Persze a tengeri szállítás minősége jelentős mértékben azoktól függ, akik e munkaköröket ellátják, akik dolgoznak ebben az ágazatban. Ez erős helyén való módon mutatott rá jelentése. Köszönöm. Mindössze, tisztelt elnök úr, mindössze két észrevételt szeretnék tenni, két gyors észrevétel, mert a jelentés számos pozitív kérdést vet fel, ezek mind ilyen figyelemre méltóak. Azt szeretnénk, hogyha jobban koncentrálna arra a gondolatra, hogy európai tenger, tehát egy európai ö, tengerhajózási térséggel foglalkozna, és a ö, tengerhajózási célkitűzések 2018-ig jobban kidomborodjanak, és jobban abból a szempontból kerüljenek megfogalmazásra, hogy mit jelent az európai tengerhajózási térség. Ez az első észrevételem. A második észrevételem azzal a kérdést érinti, hogy hogyan csökkenthető a szennyezése bizonyos hajótípusoknak, különösen ami a kénoxidot és a nitrogén és az egyéb részecskéket illeti. A 14-es pontjában a jelentésének ön is említi, hogy ezek a kibocsátás csökkentéseket, amit mi is támogatunk, hogy ezeket világméreten kellene alkalmazni, hogy ne legyen versenytorzulás. Ez azt jelenti, hogy ön úgy gondolja, hogy ezeket először világszinten kell bevezetni, és az európai flották ne alkalmazzák addig, mert mi úgy gondoljuk, hogy Európa ezen a területen, csak úgy, mint egyéb területeken, példát kell, hogy mutasson, és mindenképpen élharcosa kell, hogy legyen ennek a szennyezés csökkentési küzdelemnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Foszta asszony. Köszönöm, elnök úr. Három-négy rövid megjegyzésem volna pusztán. Vandalan úr kiváló munkát végzett a jelentés tervezete nagyszerű munka. Hangsúlyoznám néhány pontját, brit szempontból nézvést. Osztjuk az Európai Bizottság azon aggájait, melyek a zöld üvegházhatások okozó gázok kibocsátására vonatkoznak. Ugyanakkor az, szerintünk az EU döntései a globális megállapodásokra kell célozzanak üdvözlük a bizottság azon törekvéseit, mi szerint az EU formális szerepét is el kell játsza, ugyanakkor ezt körültekintően kell tegye, különösen a státuszkó az IMO-ban e való státuszát illetően. Jelenlegi rendszer jól működik, az egyes tagállamok autonómiát is biztosítva az IMO e keretein belül, ugyanakkor biztosítva egy megállapodott EU pozíciót is. Nagy-Britanniának a Rotterdami szabályokkal szemben semleges az álláspontja. Továbbra is tárgyalunk el szerintünk a, az érintettekkel, nem szabad jelen pillanatban még korai volna ratifikálni a szabályokat a tagállamoknak. És végül több éve ezelőtt lefolyt egy vita Nagy-Britanniában. Nem tudom, mi lesz az eredménye, ám mindenképpen fontos érdekek kapcsolódnak ehhez a témához, és delegációnk azt támogatja, hogy a, a hajók a tagállamok zászlója alatt hajózzanak, és ne az EU ö, emblémája alatt, és semmiképpen sem, hanem a zászló mellett lobogjon az EU zászlaja. Tuszasz úr? Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Στόχοι και συστάσεις πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Az Európai Bizottság közleménye, amelynek az volt a célja, hogy a tengeri hajózás számára ajánlásokat tegyen. Jó néhány célt és stratégiát fogalmaz meg a e, hosszú távra vonatkozóan. És ennek a közösségi stratégiának az a célja, hogy a versenyképességet növeljük, azaz e, ennek az iparágnak a, a jövedelmezőségét kell megnövelni, illetve javítani. Igaz ez erre az iparágra és az, ezzel kapcsolatos, ez az iparággal kapcsolódó többi szektorra is. Van már úr jelentésében arról is szó van többek között, hogy a tagállamok versenyképességét a harmadik országokkal szemben ki kell építeni. Azonban sehol nem eh, hangzik el az a jelentésben, nem írják azt a jelentésben, hogy az európai vállalkozások 80%-a esetében. Tehát 80%-a a, a hajójukon olyan ö, ö, zászlókat is hordanak, amelyek nem a legfontosabb európai zászlókhoz tartoznak. És ezt a fontos részt azonban nem söpörhetjük a szőnyeg alá. Tehát ezt erre mindenképpen azt gondolom, hogy utalnunk kell, és a, a bizottság, illetve az előadó nem burkolózhat hallgatásba erről a tényről. Azt gondolom, hogy a dolgokat nevén kell neveznünk. Tehát szigorúan, illetve komolyan kell ez a problémához közeledni, hiszen itt olyan vállalatokról beszélünk, amelyek az infrastruktúránkat használják az annak érdekében, hogy a különböző üzleti tranzakciójukat lebonyolíthassák a nyersanyagokkal, nyersanyagokra vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy itt nagyon sokan ezen nagyon komoly összeget keresnek, és nagyon magasak a profit szintek. A bizottság jelentése, és hát a bizottság közleménye, illetve a Fandalen úr jelentése azt mondják, hogy ezen a területen azért van probléma, mert hiányzik a jól képzett személyzet. És ezek után ugye megállapítjuk azt, hogy, ugye, csak megállapítják azt, hogy hiány, hiányzik a munkaerő. Azonban azt nem veszik észre, hogy részben mi magunk voltuk, voltunk a hibások azért, hogy más országból, harmadik országból érkező emberek emberek cserélték le úgymond a korábbi személyzetet, akik havonta pár száz dollárt kapnak. Tehát egyszerűen olcsóban dolgoznak, és ezeket a dolgokat azért világosan ki kell mondani. Ami pedig a versenyképességet illeti. Itt hát arról van szó, hogy a zöld gazdaság hitelessége megteremthető-e a tengeri hajózási politikában. Például ugye, arról van szó, hogy, hogy a hajógyártóknak állami támogatásokat kellene nyújtani. Arról is van szó, hogy az állami támogatásokat a, a szerint kell elosztani, hogy milyen technológiát használnak az egyes hajók. azt gondolom, hogy legalábbis nemzetközi szinten intézkedésekre van szükség. Hiszen, hogyha komolyan gondoljuk azt, hogy, hogy, hogy a, környezetvédelmet, a környezetet védjük, akkor az embereket is védenünk kell, akik ebben az iparágban dolgoznak. És az, az, az a roadmap, az ütemterv, amelyet az Európai Bizottság nem sokára be fog nyújtani, az mindenképpen mélyre menő vitának kell, hogy az alapját képezze. hiszen akkor lesz majd lehetőségünk arra, hogy az álláspontunkat részletesen elővezessük. Tudom, hogy a hozzászólási időm korlátozott, azért még egy kérdést feltennék. Mi fog történni a közúti közlekedéssel? A közúti közlekedés több mint 400%-kal nőtt. És azokat a Ja, és a, és a, a bérlet, tehát minden, mindenfajta úti költség is eh, nőtt. Ki fogja ezt fizetni, köszönöm. Tikau mondja a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni Vandále úrnak a kitűnő jelentéséhez, és néhány észrevételt szeretnék tenni. Egyfelől, ami a tengerszállítási politikát illeti, alapvetően fontos, hogy a kikötőkben biztosítsuk a megfelelő ellátást, a, a, de a folyami kikötőkben is, amelyek a tengeri szegmensbe tartoznak. Nagyon fontos, hogy egy nagyobb fejezetet kapjon az iparpolitika fontos az iparpolitika, és hogy ez kapcsolódjon a tengerhajózási politikához. Például a hajógyárak. A hajógyáraknak figyelembe kell venniük a rendelkezés álló munkaerőt, a technológiát, a szociális feltételeket és a termelést is, amely elég jelentősen visszaesett az elmúlt évek során. Másik elem, amit ugyancsak meg kell említeni, az pedig a gazdasági fejlődés kérdése, a szabad kikötők gazdasági jelentősége. Fontos, hogy ezek a területek külön említésre kerüljenek az ön jelentésében. annak érdekében, hogy biztosítható legyen egy bizonyos fokú biztonság a tengerhajótázásban, beavatkozási intervenciós központok is kellenek a sürgősségi esetekre bizonyos kikötők mentén kell ezeket elhelyezni, például a Fekete-tenger esetében Konstancában, Romániában van ilyen. Fontos a tengerhajózási, tengeri közlekedés biztonsága. Ön említették már a kalózkodást, de szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek fekete listán vannak, vagy a szürke listán a memorandumban, és nem elegendő megemlíteni azt, hogy minden egyes tagállamnak ö, ö, határozott állásfoglalást kell ö, tanúsítania a kalózás kérdésében, hanem mindegyik országnak a fehér listán kellene lennie ezen a listán. Köszönöm szépen. Tika asszony felvetésével én is egyetértek, és gondosan kell eljárnunk. Vannak még továbbra is tagállamai az unióknak, amelyek a szürke és fekete listán szerepelnek. Ez nem túl jó, de miután ezt már Tika asszony említette, nem kívánok erről szólni. A bizottság részéről Tiologáltis úr van itt. A görög nevek kiejtését gyakorolom, és remélem, hogy jól sikerült kiejtenem. Köszönöm. Teohitis helyesen a nevem, az Európai Bizottság részéről. Nagyon jól mentettek ki a nevemet, nagyon nagyra becsülöm erőfeszítését. Nos, Fandalen úrnak szeretnénk gratulálni. Egyrészt, hogy megdicsérte a bizottság munkáját, ezt köszönjük. hogy valóban volt egy, egy közleményünk, amelyet az ágazatban is, meg az igazgatásban is megköröztettünk, megtárgyaltattunk, és ebbe sikerült belefoglalni mindenkinek a tapasztalatát, aki részt vesz az ágazatban. Azt hiszem, a Fandalan úr jelentésének megjegyzése is reflektálnak a dokumentum előkészítésének sikeres voltára. Nem akarok minden megjegyzése vonatkozóan, a bizottságra vonatkozó megjegyzés reflektálni a helyt, de azt afelől biztosítom önöket, hogy a legtöbb esetben elmondható, hogy a bizottság már komoly munka közepette van, hogy e felvetésekre reagáljon. Például a, a hajózó szakma vonatkozását illetően, a hajózás biztonságának növelését illetően, a kalózkodás elleni harcot illetően, a versenyképesség ügyében, meg az ahhoz kapcsolódó adókérdésekben, mint jól tudják. Lehet, hogy kicsit más színben tűnik ez most fel, de végül is a bizottság is döntést kell hozzon, amely pedig az európai ö, biztonságát illeti, erre vonatkozóan folyik a vita a transeurópai hálózatok további fejlesztéséről. Ami pedig a, a különböző um, tengeri hajózási módozatokat illeti, erről is uh, majd fognak uh, viták folyni. Benne lesz ez a roadmapben, amelyet uh, szeretnénk bemutatni. Azt tervezzük, hogy egy dokumentum, a doku, ezzel kapcsolatos dokumentum nyár végén már kész lesz, a tervezet már megvan nagyjából, de azért még egy konzultációs kört meg kell futnunk azok, akik érdeklődnek ez iránt azok, azokkal fogunk konzultálni, tehát az érintettekkel, illetve az egyes kormányzatokkal. Az egyedüli pont, amely a, a adózási irányelveket illeti, ez majd 2011-re lesz kész. A különböző eljárások miatt ezt nem tudtuk hamarabb megtenni. Az állami támogatásokra vonatkozó irányelvek az egy két szintű folyamat. A bizottság végső tervezete az csak később jön ez azért időre, ez azért időre szükség, úgyhogy nem szeretnék túl korai határidőt bevállalni. Először is szeretnék, tehát szeretnék köszönet mondani tehát az előadónak összefoglalóan, amely rendkívül bátorítóan hat a bizottság munkájára, illetve a hozzászólóknak is szeretném megköszönni a hozzászólásokat, és azt tudom nekik mondani, hogy a megjegyzéseiket mindenképpen figyelembe vesszük, nagyon komoly, komolyan gondoljuk ezt, és köszönöm a szót, elnök úr.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 Eh, die aan de orde zijn gesteld. Er was bijvoorbeeld de vraag van de... Szeretnék válaszolni bizonyos kérdésekre, amelyeket feltettek nekem. Komszákos úr, aki nincsen itt, feltett egy kérdést a 16-os bekezdéssel. Nem értette, hogy miért szeretnénk, hogy legyen egy pótadó a kénes üzemanyagra vonatkozóan. A bizottságot kérdezném meg e tekintetben, hogy keresse, keresse meg azokat az eszközöket, amikkel jobban védhető a környezet a tengerhajózásban hogyha olyan ö, üzemanyagokat alkalmaznak, amelyek rendkívül szennyezőek, és amelyeknek nagyon magas a dioxid tartalma, ott ö, nyilvánvalóan, hogy ezeket jobban kellene adóztatni, mint azokat az üzemanyagokat, amelyek jobban figyelembe veszik a környezetvédelmét. Tehát ez fontos lenne, hogy a vállalkozók, amely, akik ö, olyan ö, üzemanyagot alkalmaznak, ami a környezetvédelmi szempontból jobb, azoknak ne kelljen megfizetni ezt az adót, és részesüljenek hátrányban azok, akik nagyon szennyező üzemanyagot alkalmaznak, ez szerepel a 16-os pontban. Ez illeszkedik egy átfogóbb kontextusba. Jól látható, hogy vannak eh, kikötők, amelyeknek az a céljuk, hogy zöld kikötővé váljanak, amelyek valójában egy bónusz-válusz rendszert szeretnének alkalmazni a kevésbé szennyező hajók számára mondjuk gyorsabban köthetnének ki, gyorsabban kerülnének kiszolgálásra, vagy kevesebbet kellene fizetniük. Nagyon sok észrevétel van, lehet, hogy a kollégák még esetleg szeretnének benyújtani módosító indítványokat is. A néppárt részéről szólt egy kollega arról, hogy minimális feltételeket kellene a személyzet esetre is megszabni. Tapasztalataim azonban azt mutatják a tengerhajózás tekintetében, hogy fontos megnézni azt, hogy milyen munkakörülményeket ö, kell dolgoznak, milyen a berakodás, és nagyon nehéz lenne minden egyes személyzetre ugyanolyan egyforma normákat előírni. Ezért nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel. De feltételezem, hogy lesznek majd javaslatok a kollégák részéről. Tuszasz kollega pedig azt mondta, hogy igen, de nagyon sok olyan hajó van, amely más lobogó alatt hajózik, és ez valóban megtalálható a tengerhajózásban, de más közlekedési ágazatban is. Éppen ezért gondoltam úgy, hogy célszerű lenne olyan intézkedéseket hozni, amelyek megakadályoznák ezeket az idegen lobogónak az igénybevételi lehetőségét és hogy Cikku kollégának is válaszoljak, valóban vannak olyan tagállamai az Uniónak, amelyek a Párizsi Memorandum szürke listáján szerepelnek, és ezt is figyelembe vettem, és fontos lenne, hogy ezek a tagállamok tűnjenek el erről a listáról, mert nagyon fontos lenne, hogy az Európai Unió valamennyi tagállama a fehér listán szerepeljen. Ez a 22-es 23. bekezdésben szerepel a jelentésben. Tehát várom a kollégáknak a módosító indítványait, gondolom, hogy fognak majd javaslatot tenni ezzel kapcsolatban. Köszönöm. A javaslatom az, hogy március másodika legyen a módosítók beadásának határideje, 22-én lehetne bizottsági szavazás is, 23-án lenne, és majd pedig plenáris szabadá, tehát 22, 23 a, és 23 a szakbizottsági szavazásra és szavazás plenárison áprilisban. Ez önöknek elfogadható. Igen, köszönöm szépen, és köszönjük a jelentését. Következő témánk a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatások. Ez az én jelentésem. Senki más nem akarta, ezért vállaltam el, és megpróbálok végigszaladni ezeken. Vannak módosító indítványok, de először szeretném emlékeztetni a szakbizottságot, hogy legutóbb megállapodtunk abban, hogy megpróbálunk egy első olvasatban már megállapodásra jutni, ez nem egy felülvizsgálata a TENZ irányelveknek, hanem itten technikai kérdésekről van, amelyek nem megfelelőek. Ezért vannak bizonyos nehézségeim a tekintetben, hogy elfogadjak bizonyos módosító indítványokat amikor át kellene fogalmazni a dolgokat. Én nem vagyok ellenük elviekben, mert valóban a TENC iránymutatásokat is felül kell vizsgálni, de nagyon őszintén nem az a megfelelő hely erre. Ezért szeretném önöket azt kérni, hogy kövezzük ki az utat az első olvasatú megállapításhoz, és vannak-e azok az e, e, azok a módosítók, amelyekkel egyetértek, illetve folytassuk a tanácssal le a tárgyalásokat, hogy lehetőleg első olvasatban működjön ez. Fontos, hogy a bizottságnak segítsünk, és az iránymutatások végrehajtása is jobb legyen, és valamennyi tagállamot vonjuk ebbe bele, azokat is, amelyek 2003 után csatlakoztak, illetve a 2010-2020-as határidőket vegyük figyelembe. Két módosító indítványomat én magam visszavontam, egy jogi probléma miatt a megfogalmazás jogi problémát vetett fel, senki sem foglalkozott ezzel, és az új megfogalmazást most elfogadta a tanács is. Tehát a jelentés, úgy ahogy jelenleg szerepel, elfogadható a tanács számára az én módosítóimmal, Mint már említettem, három problémás módosító van, Krémerzor, Lichtenberg úré és Stika asszonynak egy módosítója, ami lényegesen megváltoztatná a szöveget. Tehát itten az én kérésem az az, hogyha módosítani akarnak, az egészen rendben van, de a tenz módosítása az nem ide tartozik. Tehát fontos lenne, hogy a TENSZ felülvizsgálati munkáját elindítsuk, és majd később legyen egy javaslat erre a bizottság részéről. Tehát azt kérném, hogy várják ki, amíg az útmutatás revíziójához eljutunk. De ebben az esetben ezek nem ide való kérdések. Van még Tika asszonynak egy a 20-as parambulum bekezdéssel kapcsolatban egy módosítója, ami viszont veszélybe sodorja az első olvasható megállapodás lehetőségét. Tudom, hogy Tika asszony úgy gondolja, hogy Romániával és Bulgáriával vannak bizonyos problémák, de Bulgáriát tulajdonképpen lefedi a 2007-es változás, és amikor a változások a, bekerültek, a nyolc új tagállam csatlakozásával, akkor ott történtek hibák, és ezek átfettek a későbbiekbe. Ez az, amit én korrigáltam, és az én módosítom ezt javas, javítja, mert mind a 10, tehát 8 plusz 2 Tehát az én tanácsom az lenne, hogy ragaszkodjunk a két jelentéstevői módosítóhoz, és törekedjünk az első olvasatú megállapodásra. Hogyha bárkinek hogyha ez nem történik meg az első olvasatban az egyhangúság, akkor folytatjuk a folyamatot, de ez az egész eh, TENZ eh, felővizsgálatot is késleltetni fogja. Tehát fontos ezt figyelembe venni, és ennek megfelelően teszem meg ajánlásaimat. Yeah, I'll, I'll go to Mr. Akkor most megadom a szót eh, a bizottsági kollégának, és utána sorban a szót kérőnek, Sturz úrnak, stb. Bizottság. Köszönöm a szót. Nem szeretnék hozzátenni semmit, csak nagyon hálás vagyok azért a munkáért, amelyet, amelyet önök elvégeztek, és remélem, hogy az első olvasatban valóban meg tudunk egyezni. Az újra tervezett az tehát azt biztosítja, hogy az, a külszükséges szakpolitikát átdolgozunk, remélem, hogy ez a vita rendkívül hasznos lesz a vita szempontjából, és a tartalmilag is. Biztos, biztos vagyok abban, hogy a tanácssal együtt fogunk tudni működni. Persze lehet az, hogy nem fogunk minden módosító indítványban tudni megegyezni. Ez a kockázat mindig megvan. De jó lenne hogyha, hogyha ezt mégis így meg tudnánk, meg tudnánk tenni, és akkor ez hasznos lenne a, a folyamatra. Ugye azt mondtam, hogy 8 plusz 2 mondja az elnök, 10 plusz 2-t szerettem volna mondani. Javítja magát az elnök. Köszönöm szépen, Kásztér úr. Köszönöm szépen a szó. Ez egy nagyon fontos elem, és szeretném szeretnék a, a magára a konkrét tartalomra világosan rátérni. Azt, azt mondta, ugye, hogy ebben a szövegben inkább technikai részletekről van szó. A holnapi szavazás lesz tehát a kiinduló pontja eh, annak, hogy a TENSZ eh, a eh, hálózatokat az elkövetkező tíz évben újraépítsük, megerősítsük. Úgyhogy nagyon fontos, hogy jó és tiszta szöveget kapjunk amelyben nincsenek ellentmondások, és amely, ami önnek itt a szándékában áll, az nagyon fontos a végleges szöveg szempontjából, annak érdekében, hogy valóban helyes és világos szöveget kapjunk. Remélem, hogy nem jelent ez túlságosan magas kihívást senki számára, és a többi kollega javaslatait is csak akkor tudjuk figyelembe venni, hogyha a transeurópai közlekedési hálózatot megfelelően fejlesztjük az egységes szerkezetbe foglalt szöveget is egyszerűsíteni kell majd. Az első olvasatban már ez megkönnyíti a munkát, és, a, és így tudjuk biztosítani azt, hogy valóban azt történik, amely mindannyiunknak az érdeke. Amikor szakmai kérdésekről beszélünk, akkor nagyon fontos az, hogy egy koordinált és átfogó koordinációt hajtsunk végre minden egyes közlekedési szállítási mód szempontjából, azzal együtt, hogy ezek a közlekedési módok esetleg egymással összeköthetők. És az új biztos, a spanyol közlekedési miniszter indítványozta egy alap felállítását, amely a különböző szakaszok elérését támogatja. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Az én frakcióm is osztja az ön véleményét. Azt gondolom, hogy a realitásokat azért vegyük észre. Akkor is, hogyha ezt majd visszavonjuk, még akkor is, ezért a Tika asszony módosítóját támogatom, mert csak egy olyan Európai Unióból indulhatunk ki, amely a realitásnak megfelel. Tehát pár évvel ezelőtt ugye kevesebb tagállam volt, teljesen mindegy, hogy akkor mi volt most, amikor mi erre a dokumentumról beszélünk, akkor a teljes Európai Unióról beszélünk, amelynek 27 tagállama van, és ennek 20 tagállamnak benne kell lennie. Tehát nevetséges az, hogyha most egymá, egymásra utalunk, és azt mondjuk, hogy majd két év múlva megújítjuk a, a rendszert, és most már 27-en vagyunk. Tehát ez nem felel meg az európai szellemiségnek. 27 tagállam van, és ezért minden dokumentumban, amelyen foglalkozunk, ennek felszíne kell törni. Ez összehetem, hogyha ezt támogatnak. A második dolog. a, a mágneses levegő pályatechnológia. Mindig elhangzott az, hogy ebben az Európai ebben a Bizottságban sosem volt támogatása a Transrapidnak. Ez logikus, hiszen a különböző biztosítású, biztosítási rendszereket támogatjuk, és azt, hogy a különböző a hat különféle pálya távolságok vannak, különböző áramellátási rendszerek vannak, és ebből akartunk egyet csinálni. Az Európai az Európai Parlamentnek az, az kellett volna, hogy legyen az álláspontja, és ezt Filipicsik többször is elmondta nekem, hogy ha a németek megcsinálják, megcsinálják, akkor csinálják egyedül, de Európának ehhez semmi köze, a közlekedésnek ehhez semmi köze. Most viszont valóban az a helyzet állt elő, hogy már ez a német szövetségi kormányzat, amely, amely ezt annak idején kezdeményezte, a, kor, a, a kormányprogramában semmit nem ír, nem ír erről. A CSU Magyarországban, aki kezdeményezte, semmit nem ír ebben. Akkor kérdezem, hogy hogy kerültünk bele ebbe a történetbe? Ezek trükkök voltak, megpróbáltunk utána járni annak, mert nem ö, nincs ilyen parlamenti határozat, ami hirtelen előkerül. És hogyha valahol, ugye tudjuk, hogy a, a, a Stoiber, a bürokrácia a bürokrácia leépítését felelős miniszter ugye Magyarországból jön, és az utód, utódjuk, hogy utódja, hát, utódjuk szerint azt, azt kellett, hogy lássák, hogy igazából ő nem nagyon tudott sokat segíteni a bürokrácia csökkentésében. Tehát az, hogy miért merül fel újra ez a kérdés, az számomra rejtély, és ezért azt támogatom, hogy maradjon a módosító indítvány, szavazunk erről, és 27 tagállamú Európa, Európai Unióban vagyunk, ezért egy olyan véleményt kell képviselnünk, amely mindenkit érint, és nem egy régi történet, amely már senkit nem érdekel. Tikáva asszony? Köszönöm szépen, elnök Természetesen. Mindannyian megértjük, hogy az első olvasatban szeretnénk megegyezésre jutni. De szeretnék utalni arra a tényre, hogy a hatos és, a, és az ötös módosító indítványom szinte technikai hibákra vonatkozik. A, tehát a tartalmilag én ezzel nem, itt nem változtatok semmit. Szeretném még egyszer elmondani, hogy mind a kettő módosító indítványon technikai jellegű, és csak azokat a hibákat szeretnék javítani, amely az előző dokumentumon benne van. Az ötös módosítóra térnék most rá. A négyesben, pontosabban ami az, az elnök úr módosító indítványa, az, ott részben az van lefedve, amelyet mi az ötös módosító a szintén el szerettünk volna érni, kív, az annak a tényleg a kivételével, hogy csak a 2003-as csatlakozási aktus van a szövegben. De lehet, hogy akkor a négyest is lehetne módosítani. Persze, hogyha ezzel egyetért az előadó. Tehát a négyest úgy lehetne módosítani, hogy a 2000 ötös csatlakozási aktus is benne van, ez ugye a román és bolgár csatlakozást jelenti. 2010-ben egy európai dokumentumot fogadunk el, és nem fognak bennünket komolyan venni akkor, most ha csak a 2003-as csatlakozási dokumentumra utalunk, és a 2005-ösre nem. Az igaz, hogy a 2000 hatos rendeletben ez konkrétan megem, megemlítik, de amikor ennek a határozatnak a, az aktualizálásáról van szó, ami ugye most van, akkor ezt meg kell tenni. Hát valóban a kettő csatlakozási aktusnak az a rendelkezéseit bele kell venni a szövegbe. Arról is meg vagyok győződve, hogy a tanács ezt el fogja, el fogja fogadni, mert ez a józan parasztésznek megfelelő. A hatos pont esetében a, a címet szeretném megváltoztatni. Itt a Fekete-tenger Fekete-tengerre szeretném módosítani a címet, most azonban a cím úgy hangzik, hogy Bulgária per Románia. Azt gondolom, hogy, hogy az a Keleti-tenger és a, Földközi-tenger esetében is már a, történt. Fontos, hogy a a címek, meg a, tehát a, a különböző térképek a megfelelő címmel rendelkeznek, ezért itt az 5.6-os térkép esetében azt javasolnám, hogy a cím az legyen az, hogy Fekete-tenger, és nem az, hogy Bulgária, Románia. Összefoglalva tehát azt gondolom, hogy ez a két módosító indítvány valóban a józan ész követi, ezért szeretném a kollégákat felhívni, hogy támogassák. Köszönöm. I, I... Köszönöm szépen válaszként annyit mondanék, hogy először is, ami a négyes módosítót illeti, hogyha elolvassák azt a javaslatot, amit én eh, javaslok, ott van benne egy döntő fontosságú sor, ami azt mondja, hogy valamennyi tagállam, all of the member states, tehát valamennyi tagállam belekerül abban az esetben, hogyha ez elfogadásra kerül. Tehát ez nem jelenti, a, tehát elutasítom azt, hogy Bulgária vagy Románia ebből kimaradna, mert a minden, valamennyi tagállam, all of the member states, ebben benne van valamennyi. De hát nem látom, hogy hogy lehet több tagállam, mint hogyha minden, valamennyi tagállam benne van. Tehát nem értek abban, hogy nem vonatkozna mind a 27 tagállamra de hát én tiszteletteljesen ragaszkodom a négyes módosító indítványhoz. Valamit megkiabálnak, de mikrofon nélkül. a 14, 5 és a 10 az 25, de mondja az elnök, a, a valamennyi az 27. De azért módosítottuk, és nagyon sok minden van ebben, de jogi szempontból is, és egyéb okok miatt is, ez teljesen helyes. Tehát valamennyi tagállam ebben benne van, higgyék el nekem, én úgy gondolom, hogy benne van Románia és Románia, Bulgária és Románia is. Tehát nem látom a probléma, hogy hol van a probléma ami a hatosat illeti a Fekete-tengerrel kapcsolatban, ellene vagyok, mert megváltoztatja a földrajzi fogalmakat. A Bulgária, Románia, a Fekete-tenger az nem csak Romániát és Bulgáriát jelenti, ezt valamennyien tudjuk. Nem vagyok ellene, hogy a TENSZ útmutatásokon egy más nevet találjon ki. Nem ellenzem ezt azt sem ellen, nem elemzem, hogy a felülvizsgálatkor majd a transzrapiddal foglalkozzunk. Én elfogadom ezt a filozófiát a transzrapiddal kapcsolatban. Én amit itt felvettek, az mindössze annyi, nem erre a jelentésre vonatkozik, hanem a következő jelentésre, ami már a a tenti hálózatnak a felülvizsgálatát jelenzi és amennyire lehet támogatom az álláspontot, amit önök képviselnek, de nem ebben az esetben. Ugye azt mondják, hogy semmi közenek a közlekedéshez, rendben van, de ennek meg semmi közehez a jelentéshez. Tehát ezt szeretném leszögezni, hogy eh, eh, feltett szándékom, hogy ezekhez ragaszkodom. Ami pedig a 2005-öt illeti a 4-es eh, módosításban az időpontot, ezt a módosítást hajlandó vagyok megtenni, hogyha szóbeli módosítóként bejöhet, és higgyék el, hogy eh, vannak problémák, eh, hogyha ez jogi szempontból megfelel, és elfogadja a tanács, akkor részemből rendben van, hogy 2003 és 2005 kerüljön bele de ezt mindenképpen tisztázni szükséges, mielőtt szavazásra kerülne a sor. És hogyha ez így rendben van, akkor ezt szóbeli módosítóként én magam fogom javaslatni. Ha viszont problémás a dolog, akkor az eredetihez kell ragaszkodnom. Ez van ezzel. Csak egy kis kérdésem lenne. Ez a... Lehet, hogy ez igaz a Bulgária-Románia per Fekete-tengerre is. Tehát én helyesnek tartom azt, hogy a Fekete-tengerről beszéljünk, de ha amikor arról beszélünk, hogy milyen tagállamok kom- kompetensek erre vonatkozóan, <clears throat> és meg tagállamok érintettek, akkor uh, valóban Bulgária és Románia érintett, és nem a Fekete-tenger érintett. Úgyhogy ezért én szerintem jobb lenne, hogyha a tagállamok szempontjából néznénk ezt. Azt hiszem, hogy a 2005-ös csatlakozási dátumot viszont nem, nem tudjuk belevenni, mert eh, erre vonatkozóan még nincsen eh, tanácsi döntés. Igen, hát ez a probléma nekem is, ezért akarom eh, jogilag is ezt megvizsgáltatni, de ami az, hogy Bulgári, Bulgária Románia helyett Fekete-tengert írjunk, tudom, hogy ez milyen érzés, de ez megváltoztatná az eredeti tenté dokumentum térképnek a címét független attól, hogy ez jó vagy nem jó, nem ennek a jelentésnek a témája. Ja, változtassuk meg máskor, nem érdekel, nem baj. De amikor majd a revíziót csináljuk, értem, de ez egy technikai jelentés, és mindent az eredeti tenté dokumentum eh, alapján kell helyre tennünk, és utána tudjuk folytatni a revíziót. És ezért nem örülök annak, hogy ilyen javasla, eh, módosítási javaslatokat terjesztenek be ezért szeretnék ahhoz ragaszkodni, ami már megvan. A 2005-ös meg fogom, le fogom ellenőrizni, azt hiszem, lehet, hogy nem fogják engedélyezni, nem tudom. Mindenképpen ellenőrizni fog, most után fogok járni. Biztos vagyok benne, hogy azt fogják nekünk mondani, hogy igen, még nincsen tanácsi döntés a 2005-ösre vonatkozóan. Szilvia. Well, I nem volt mikrofon. Elnök. Igen, értem, amit mond, de kedves Michael, a, az egyes, a jelentésnek a, a, a részleteihez kell csatlakoznom, illetve ragaszkodnom. Köszönöm szépen. Ami a Fekete-tenger illeti, mint cím, elismételném, hogyha a, a földközi tenger ö, térképet nézi meg valaki, akkor, akkor nyilván tudjuk, hogy nem a tagállamokról van szó, és az ugyanúgy igaz a Fekete-tengerre is. Vannak olyan vannak olyan tagállamok, amelyek az Európai Unióhoz tartoznak, de, és nem a Fekete-tenger mentén fekszenek. Tehát ezért lehet, lehet javítani ezt a dolgot, valóban én ezt hibának tartom, de lehet, hogy nem most kellene ezt a javítást megtenni. Ami pedig a 2005-ös csatlakozási aktust illeti. Én elvnek gondolom, hogy minden ö, ilyen csatlakozási ö, akt, ö, aktust meg kell említenünk. Amikor a térképeket megváltoztatjuk, akkor ezt meg kell vizsgálni, és a leg, az utolsó ö, tagállamokat is meg kell említeni, amelyek az Európai Unióhoz csatlakoztak. Nem hiszem, hogy ezzel kapcsolatban ö, jogi ö, probléma merülne föl. Ez csak ez a valóságnak a figyelembevételét jelenti. Egyszerűen az utolsó két ország, aki csatlakozott. Köszönöm. Én válaszoltam a 2002-es kötös kérdésre, hogy most földközi tengermenti ö, dolognak hívjuk ezt, az a jelentésben van áll, ezt nem változtatom meg. Az, hogy a fekete tenger kapcsán most Bulgária vagy Románia megemlítése kerül, ezt sem módosíthatom. Azzal kell dolgoznom, azzal kell főznünk, amit kaptunk, nem módosíthatjuk a neveket, tulajdonneveket. Ez egy szakmai, technikai jelentés. Ennek fényében kell helyetennünk a dolgokat, hogy tovább vihető legyen. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság mondana, eh, váltsanak ki engem ebből a nehéz helyzetből. Kétségbe esetleg igyekszem kifejteni, hogy nem a TENZ iránymutatásának a felülvizsgátorról van szó, hanem egy egy szakmai előkészítés annak, hogy megtehessük majd ezt a módosítást a későbbiben. A bizottság részéről ki segítene? Nem lehetek meggyőzőbb, mint ön, de egy kicsit más fényben tüntetetlen fel a négyes módosítót. Mert hiszen mit tesz a 20-as preambulum bekezdés? Nem azt mondja, hogy 15 vagy 25 vagy 27 térképünk van, hanem a 20-as preambulum pont azt mondja, hogy egy új melléklet tartalmazza az összes tagállamot, és aztán van egy mondat, amely utal a 2003-as csatlakozási dokumentumra, pontosan azért, mert az egész dolognak az az oka, hogy a 2003-as csatlakozási okmány hibáit kiavítsa, amelyet 2005-ben nem tudtuk, mert ugye a 2006-os döntés már volt rendes román meg bolgár térkép, tehát nem a, a tenekre vonatkozó, ten tízre vonatkozó politikáról van szó, hanem az újrafogalmazás folyamatáról. Tehát lehet, hogy politikai szempontból az olvasat nem teljesen helytálló, de politikai, meg gyakorlati szempontból teljesen jó módszertan ez, ami a két többi módosítót illeti. Egyetértek elnök úr önnel abban, hogy a, majd a TEN tízes es szakpolitikai áttekintés szakmai részében kell erről szót ejtenünk, amely elkezdődött, jelenleg a módszertannál tartunk, még nem a térképeknél. Az Európai Bizottság egy konzultációs anyagot adott be tavasszal, ad be, és a parlamenttel fogjuk ezt megtárgyalni. A 2010-es év során épp elég alkalmunk lesz majd kitérni ezekre a pontokra is ennek a tárgyalásnak a során. Elnök, lezárnám a vitát, elmondtam a tanácsaimat, vagy elfogadják, vagy elvetik holnap a szavazásnál, ennél többet nem tudunk mondani erről, de igyekeztem kifejteni a, a lépéseink okait. Hogyha tényleg szót kér mindenáron, akkor, akkor megadom a szót, de kérem röviden. Ha jól értettem, akkor redundásnak tekinti a bizottság azt, hogy a 2005-ös csatlakozási szerződést említsük, de nincsen, ellen, nincsen jogi ellenvetés, tehát a elvi szempontból én azt szeretném, hogy ez benne legyen, mert nagyon fontos, hogy az összes legutóbbi csatlakozási szerződés külön megemlítése kerüljön. Elnök azt mondja, jó rendben, 2005-ben volt egy probléma, és 2003 módosítása erről van szó. Akkor a következő, majd erről holnap szavazunk, még mielőtt ezt elfelejtem. A következő témánk a napi renden a balti tengeri térség tehát mindjárt megadom a szót, csak esetleg kérem az alelnököt, hogy 15 percre vegye át az elnöklést. Köszönöm, elnök úr. A közlekedési szakbizottság gyanánt a balti tengeri stratégiában, ugye a regionális bizottság a fő ö, felelős, de mi is közlekedés politikai szempontból megjegyzéseket tehetünk. Tíz pontot soroltam fel, dolgoztam ki a magam részéről a közlekedési utak természetesen a gazdaság ütőerei, és hogyha van fontos terület ilyen szempontból, akkor a balti tenger mindenképpen az, hogy mindenféle közlekedési aspektus figyelembe kell tehát venni. Nem csak a transzporoly hálózatokat, hanem a szomszédainkat, például Orosz Föderáció és Norvégia ilyen nagyon fontos befolyásos szomszédok ebben a térségben, és a balti tenger körül a páneurópai hálózatok is, is figyelembe kell venni. És döntő fontosságú pont az, hogy a jelenleg fennálló infrastruktúra legyenek ezek vasutak, közutak, vagy belső vízi utak. Nos, mindezeket erőteljesebben kell kiépíteni. Ezt az árnyékelődokkal is ö, közösen, mint nagyon fontos pontot emeltem ki. Aztán abban is megállapodtunk, hogy szükséges, hogy a nagy közlekedési tényező, mint a, a TEN 01-es vonal Palermótól Berlinig tovább viendő a balti tenger térségéig, aztán a TEN 21-es autópálya és a Baltika vasútvonal olyan nagy projektek, tehát a 21-es a tengermenti autópálya, meg ezeket hangsúlyoznunk kell, és nem szabad a belső vízi utakat sem figyelmen kívül hagyni. Azok a csatorn, hajózó csatornák, amelyek a balti tenger déli térségében, a szárazföldön futnak, nagyon fontosak, és a közlekedelem szempontjait is ki kell emelni ezekkel kapcsolatban, valamint a már kiépített és kiépítendő belső vízi, belvízi útvonalak, Ról tudni kell, hogy nagyon költséghatékony és környezetbarát közlekedési formákat kínálnak. No, a balti tengeri stratégia szerepel a cselekvési tervben is. Ezt a bizottság is beleépítette abba, és a versenyképes, rövid hajózási utakat kell támogatnunk, a környezetbarát megvalósítását ezeknek, ugyanakkor nem szabad túl magasra tenni a, azokat a követelményeket, amelyek a ö, üzemanyagok felhasználásával kapcsolatosak, hiszen ez ellenkező eredményt hozhat, mert hogyha túl szigorúak vagyunk itt, akkor átterelhetjük a forgalmat a tengerhajózásról a köz, közutakra, ami mindenképpen kontraproduktív volna. A biztonság is döntő fontosságú, nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy például az idegenforgalmi aspektusokat is úgy vegyük figyelembe a cselekvési tervben, hogy az egyes összefüggéseket a gyakran a nagyon nagy forgalmú hajózó utakon például javítsuk a, a radarok alkalmazását, és azáltal javítsuk a közlekedés biztonságokat, és a kalauzhajókat is alkalmazzuk, hogy mindenképpen a közlekedés biztonság céljai legyenek a homlokterében mindezen lépéseknek. A szakbizottságunkat illetően, az idegenforgalmi aspektusokat illetően a második Baltik tengeri köz, idegenforgalmi konferencia kínál olyan fórumot, ahol meg lehet vizsgálni ennek a piaci szegmensnek a növekedési potenciáját, és a térségek, a régiók elérhetőségének szempontját is ki kell emeljem, mert az összefügg azzal, hogyan lehet rövidtávú szabadságokra elutazni, és hogyan lehet idegenforgalmi szempontból ilyen módon kiaknázni ezeket a vonzó területeket. A vízisport, turizmus is szerepet kell, hogy kapjon mindezekben. Ezek azok a célok tehát, amelyeket mi közlekedés politikusok kell, hogy figyelemmel kísérjünk. Annak érdekében, hogy a Balti tenger térsége, mint gazdasági terület egyrészt közlekedési erekkel jobban behálózott legyen, és ezáltal a gazdasági fejlődés által elérhető előnyök megvalósuljanak. Ez a cél, amelyet mindannyian követünk. Ja, Igen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák, az árnyék előadó is valahol Litvánia és Brüsszel között éppen úton van. Erről beszéltünk vele, és ezért a Kuhn úr által elmondottaknak nem tudok teljes mértékben egyet érteni. Egy dolgot szeretnék csak hozzátenni, az 5 hatos 6 ponttal kapcsolatban ezt ön is említette éppen most. Azt gondolom, hogy el kell gondolkodnunk arról, hogy a, a kibocsátási ö, ellenőrzési területeket, ö, ami a balti tengeren van, és a kén, kén kibocsátás szempontjából még egyszer meg kell vizsgálnunk, mert komoly agajaink vannak a tekintetben, hogy ezzel az áruforgalmat a közutakra áttereljük még egyszer, de erre majd még visszatérnék később. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Van der Leyen úr következik. Tehát a kollégánk, aki ezzel a témával foglalkozott, nincsen még itt, de azért néhány észrevételt már most is tehetek a nevében, és talán majd ez a Kun úr, köszönöm ezt a tíz pontot. Úgy gondoljuk, hogy így világosan látható, hogy melyek a prioritások. Ez így nagyon jó ugyanakkor mégiscsak szeretnék ragaszkodni ahhoz a speciális helyzethez, ami a balti államokkal országokat érinti, lévén, hogy az orosz köztársasággal közös határuk van. Ez mindenképpen egy bonyolult helyzetet, többletköltséget jelent, és környezetvédelmi szempontból is nagyobbak a kockázatok. Tehát ennek mindenképpen hatása van a balti államok gazdasági fejlődésére. És az elzártságot ön említette teljesen jogosan. Az elzártság, amelyik a balti államokat érinti az európai hálózathoz képest, de szerintem erre visszatérhetnénk a módosítókban, de összességében egyetértünk önnel, jó megközelítést alkalmaz, csak szeretnénk, hogyha itt pontosítás történne. Köszönöm szépen, Kramer úr, öné a szó. én is szeretnék köszönetet mondani a jelentésért, és a, azért, mert a lényegre koncentrált, általánosságban véve egyetértünk, de például Berlin, a berlini kelti-tengeri part esetében. Ugye tudjuk, hogy ez a vasút részéről nem finanszírozható, és ezért ez nem tartozik meg, ide. Azt is meg kell gondolnunk, hogy mindig a legtávolabbi célpontot kell kialakítanunk a vasút szempontjából, és csak azért, mert azt gondoljuk, hogy messze van azért vasúttal fogják szállítani azt. Ugyanis Skandinávia esetében is, ugye van egy a Hamburg felé vezető híd esetében. Gécau és Rostok szakasz esetében is ezt elhanyagoljuk, és Dánia ugye nem hajlandó a hátteret hozzákötni, és tudjuk, hogy a, a német vasút, vasúti csatlakozások is sokszor még, még hátra maradnak, vagy lemaradnak. Ez egy politikai kérdés, megépítik a vasutokat, de adott esetben a csatlakozást már nem, nem biztosítják, és ezért nyilván az idővel is összefügg ezeknek a, a vonzó, a vonzó ereje hogyha például Rostok, Rostoki vonalat megfigyeljük, akkor szerintem ugye ezzel a problémával találkozunk. Örülök annak is, hogy a vasúti tengelyeket figyelembe veszik, ott is a, a balti államokban ugye nehéz helyzet előtt állunk, mert ugye a litvánok azt mondják, hogy hogy a, a, hogy a, hogy a lengyelek nem akarják, a, a litvánok a leteket hibáztatják, egymásra mutogat mindenki, hogy a, hogy a másik nem akarja a csatlakozást megépíteni. Mindenesetre a, a hátországi csatlakozás esetében is fontosan tudjuk, hogy az Y-tengely Hannover, Hamburg és Berlin között az megépíthető lenne. És így tudnánk gyorsítani a közlekedést. De hogyha a csomópontokat nem modernizáljuk, akkor, akkor nincs értelme az egésznek. Ezért a koncentrálást, azt a hátországra, a hamburg bréma hannoveri pontokra kell koncentrálnunk, és ezt meg kell oldanunk, addig semmilyen híd nem segíthet. Tehát ez egy ilyen kritika lenne igazából ebbe az irányba, mert alapvetően én egyetértek azzal, hogy a síneket stabilizáljuk, mert a, a hátországot is ugye be kell kapcsolni, vagy hozzá kell kapcsolni a kikötőkhöz minél környezetvédőbb módon. Köszönöm, Kramer úr. Úgy gondolom, hogy a bizottság részéről nincs itt senki, és más nem kért szót ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Így egy kicsit vannak nehézségek. Az biztos, hogy a balti tenger fontos, de még az árnyék jelentéstevők sincsenek itt. Bernard Günnek visszaadom a szót, hogy válaszoljon. Először is köszönöm a kollégáknak a támogatást, amelyet ebben a makrorégióban az a megjegyzéseikkel adtak. Fleckenstein úr is egy olyan dolgot említett, amelyről biztos, hogy még vitatkoznunk kell. Ez a hajó, vagy a tengeri közlekedésnek a versenyképessége, nem csak a balti tengeren. Fandalen úr neki is tudja azt mondani, hogy valóban a Balti-tenger egy viszonylag zárt terület a tengeri hajózás szempontjából, de onnan nagyon sok nemzetközi forgalom is bonyolódik. Nagy hajótársaságok kezdik ott az útjukat, és nagyon sok tankhajó is Orosz, amely Oroszországból, Szentpétervárról szállít olajat minden irányba. Ez is nagyon fontos a hajózási közlekedő szempontjából, és ezt a jövőben is figyelembe kell vennünk. És Klámer úr, biztos, hogy egyetértünk abban, hogy ami a, a, a európai hálózatok használatát érinti a kelet-európai térségben, és ezért harcolnunk is kell. Nem tudok most részletesebben ebben a jelentésben ugye, be, belemenni a kérdésekbe, hiszen nem mi vagyunk az illetékes bizottság, de fel kell sorolnunk az egyes pontokat, és rajta kell lennünk azon, hogy itt egy, ez egy, ez egy értelmes koncepció, amelyet bemutatunk. Már csak azért is, mert tehát, idegenforgalom szempontjából is fontos régió vagyunk. Tehát ilyen szempontból is fontos a környezetvédelem. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólásokat. Oui, je un momento, mi sono distratto un poco. Elnézést kérek, egy eh, kicsit figyelmetlen voltam, de szeretnék tenni egy javaslatot a jelentés eh, készítőjének. Említésre került az kapcsolat a balti korridorról, és ez a 23-asban számol és ez lehetővé teszi, hogy a földközi tengerrel is összekapcsoljuk. Tehát ezt figyelembe kellene venni, ahogy a jelentéstevő is elmondta. Köszönöm. Elnök, rendben. Akkor itt tartunk ezzel a jelentéssel kapcsolatban, és akkor megadom az ütemtervet erre vonatkozóan. Tehát a ö, módosítóknak a benyújtási határideje március 2-a, megvitatása 22-én lesz szakbizottságban, a bizottsági szavazás 23-án, és a jelentésnek a regi bizottságban pedig 26, 20, április 26-27-én lesz. És akkor most rátérünk a következő napirendi pontra, ami a bizottság mentesítése, de látom, hogy nincs itt az érintett. Esetleg Kramer úrnak megkérdezzük, hogy esetleg van-e észrevétele. Most a bizottság felmentvényénél tartunk. Azt mondtam, hogy a vélemény készítője nincs itt. Kramer úrnak van egy módosító indítványa, úgy gondolom, hogy ezek eh, nagyon könnyen elolvashatóak, és nincs is más eh, módosító, mint a jelentéstevőjé. Tehát szerintem ez eh, holnap kerül szavazásra a szakbizottságban, nincs vele semmilyen speciális probléma. Ezt követően az ügynökségekkel kapcsolatos mentesítés szerepel nincsen ezzel kapcsolatban sincs semmi. Majd pedig a Cezár vállalaté. Valaki szeretne ott szólni? Akkor öné a szó. Uh, yes. Uh... Igen, köszönöm. Globálisan az ügynökségekkel kapcsolatos felmentényel foglal, kíván foglalkozni, ugye? Sorry. <laughs> Bocsánat, mikrofon. Mindenki, sokan késtünk a repülőjáratok késése miatt. Én a azonmentesítéssel foglalkozom, ami az EMSA, az IASA, IRA és CESA ügynökségeket érinti. Több módosító benyújtásra került, az EMSZ-val kapcsolatban Szender asszony volt a szerző, ilyen több módosítónak. melyek hangsúlyozzák az ügynökség részletes tervező munkáját és stratégia készítő munkáját. Az egyes és kettes módosítóját támogatom az EMSZ-val kapcsolatos jelentésben. A repüléssel foglalkozó ügynökség kapcsán több módosító, beleértve saját módosítóimat is, helyén valónak tűnik. Hangsúlyoznám azt a kérdést, amelyek jelentős átcsoportosításokra céloznak, és arról szólnak, hogy nehéz a személyzeti erőforrásokat megtervezni, az ügynökség általános jellege kapcsán az intézményközi munkacsoport az ügynökséggel kapcsolatban felállításra került, és ez a bizottság, a tanács és a parlament munkáját segíti. Szender asszony ugyanilyen módosítóval élt az előrejelzések és az elemzések tárgyában, és a részletes tervezés kapcsán. Ezeket is tudom támogatni. És Zygmundas Balcitis képviselő is az eredményekre vonatkozó célkitűzéseket és a mérhető indikátorokat irányozná elő az ötös módosítóban. Aztán Riki úr a vasúti ügynökség kapcsán nyújtott be módosítókat. Ezeket én személyesen nem támogatnám, mert céljuk az, hogy hangsúlyozzák, a két helyszínnel kapcsolatos költségeket, tehát az ügynökség ugye két telephelyen működik, és a, erre vonatkozóan élne módosítással ez a, az indítvány. Tehát igyekeztem valamilyen kompromisszumot kialakítani ezzel kapcsolatban, belátva azt, hogy persze felmerülnek extra költségek a kettős telephely miatt, aztán az egyes módosító a Szezával kapcsolatban, itt is Bálcétis úr szerző, de úgy értesítem, hogy visszavonta ezt a módosítóját. Arra tehát nem kell szavaznunk majd. Ennyit mondtam volna e a módosítókkal kapcsolatban, viszonylag kevés érkezett, úgyhogy viszonylag könnyű dolgunk lesz ezzel. Euh, Foster asszony kérte a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány dolgot szeretnék felvetni, Jansson úr is említette, kitűnő, átfogó, részletes anyagot készített mindezekről a mentesítésekről. Néhányal szeretnék foglalkozni, amiket már eredetileg is kommentáltam. Úgy gondolom, hogy mindenképpen köszöntet kell mondanunk a bizottság elnökének, hogy meghívta Petrikét, akivel nagyon jó vitát folytattunk a Cezárról, ami aztán van egy kérdés az IASZ-val is kapcsolatban, és Jensen asszony azt hiszem elmondta, hogy általában jó a mi elkészült, és elmondta, hogy ezt a Cezárral kapcsolatban is. Ami viszont minket foglalkoztat, az nem az, hogy nem akarjuk támogatni a felmentvény megadását, hanem amit Janssen asszony vetett fel a munkával kapcsolatban, alapvető nehézségek vannak. Hogyha például megvizsgáljuk az IASZ-át, vagy bizonyos mértékben a Cezárt is, akkor most, hogy Patrick ki eh, elmondott néhány dolgot, jobban látjuk a dolgokat, mindenképpen nagyon hozzáértő szeméről van szó. De szerintem, amit hajlamosak vagyunk elfogva, elfelejteni, az az, hogy az ipar nagyon sok pénzt fordít, mind a Szézárra, a Szézárnak nagy ipari alapja van, nem csak az, amit az Európai Unió ad. És hogyha az IASZ-val foglalkozunk, akkor kétharmada a forrásnak az, az ipartól származik. Tehát egy dolog, hogy azt mondjuk, hogy jó, Elnök úr, lehetne, hogyha nem beszélgetnének a teremben, hanem odafigyelnének. Köszönöm szépen. Tehát, mint említettem, egy dolog, hogy vitát folytatunk arról, hogy mi kerüljön be a költségvetésbe egy ügynökség működésére, de kétharmada az IASZ esetében az ipartól származó forrás, és az ipar munkahelyeket teremt, és egyebeket. Tehát végül is amit Jensen azt említett, hogy eléggé egyfelől igen, szeretnénk támogatni a felmentvény megadását, és vannak bizonyos módosítók, amik nagyon ö, szívet melengetőek, de ugyanakkor az is fontos, hogy legyen egy valami biztosítékunk, hogy azok a lépések, amik meghozott arra kerülnek, azok tényleg foglalkozzanak ezekkel az alapvető kérdésekkel, és a ö, pénz megfelelően kerüljön felhasználásra. Tehát azt szerettem volna elmondani, hogy köszönjük a válaszát, és hogy az IASA is itt lehetne, az nagyon jó lenne, mert nem csak egy felvetés van, mert ezeket meg kellene velük beszélni, és minden koordinátor is egyetért abban, és remélem, hogy a koordinátorok is hogy az hiaszára kerül a sor, így tudunk eljárni. Mindenképpen szeretnénk előre lépni, de addig is azt mondom, hogy támogatjuk, köszönjük az elvégzett munkát, de kérdés, hogy valóban tudjuk-e támogatni ezekkel a kértőjelekkel, a további biztosítékra lenne szükségünk, mert hogy konkrét megfelelő lépések kerülnek meghozatalra. Lehet, hogy a bizottság ezt meg tudná tenni, vagy a, az ügynökség maga, de valakinek mégiscsak ide kellene jönni, hogy beszéljen ezekről. Ezek nagyon nehéz kérdések, amikor a, e, például az IASA és a Cezárral kapcsolatos e, kell megadnunk. Köszönöm szépen, Borasszony mondja az elnök. Köszönöm szépen. Fosters asszony rendkívül diplomatikus volt az észrevételeiben. Én valószínűleg nem leszek ennyire diplomatikus, mert én egyre inkább elegem van az IASZ-ból. Elegem van az iasz mert szerintem semmit sem ad a kapott pénzért, és Jensen asszonynak a jelentése is kimutatta a hiányosságokat ennél a speciális ügyek, ügynökségnél. De egyre inkább elegem van, hogy, hogy mindig úgy tűnik, hogyha valami szabályozásra kerül, és ön nagyon jól tudja, mert leveleztünk ebben, most úgy tűnik, hogy az IASA célba vette azoknak a, az intézkedéseknek a bevezetését, ami nem kereskedelmi, hanem hobbi ágazat, és olyan ágazat szavaz, szabályozásra lenne, ami rendkívül sikeres volt és önszabályozó. Mehetnék to- tovább sorolhatnék más példákat, de csak felidegesítem magam ezzel. Tehát itt az ideje, hogy ezt az ügynökséget elszámoltassuk, és egy hivatalos meghallgatást szervezzünk, és kérdéseket tehessünk fel ennek az ügynökségnek. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Rádból úr. No Nincs itt biztos, biztos, biztonsági képviselő, de Sanders úgy, úgy látom, hogy megérkezett. Akkor most szerintem az lenne jó, hogyha mindenki hozzá, megtenné a hozzászólását, és először az elnök, az elnök helyettes úr. Egy kis dolgot hagy szúrja közbe Jensen asszony, amit a, röviden mondtam a jelentés beterjesztésével, a vasúti ügynökséggel egy fogadóiroda van, baj lenne, hogyha két ügynökség lenne, de nem erről van szó. És éppen az a célja, hogy csökkentsük a költségeket, hogy egy irodán keresztül lehessen szakértői megbeszéléseket tartani, úgyhogy ne kerüljön kifejezetten az ügynökséghez. De igaz, a helyi önkormányzatok és az állam finanszírozta készpénzzel az Európai Ügynökségnek az létrehozását, úgyhogy a pénzügyi terhek alacsonyabbak legyenek, mint amelyeket az ügynökség költségvetésébe beállítottunk. Ezért terjesztettem be ezt a módosítót, mert a valós helyzet az, hogy ennek az ügynökségnek az ingatlan költsége alacsonyabb négyzetméterre vetítve, mint a többi ügynökségé. Egyszerűen azért, mert a, azáltal, hogy tőkeaport történt az állam és a helyi önkormányzatok részéről, ezért ez csökken volt. A másik módosítóval csak annyit mondanék, hogy egyetértünk, nem változtat az ön módosítóján, komoly nehézség az, hogyha erre vissza akarunk térni. A vasútban nagyon nehéz szakértőket találni két ok miatt. Egyfelőrt, mert a vasúti szakemberek előregedő ben vannak, nem sok fiatal megy erre a területre, és azok az államok, ahol nagy komoly át, szerkezet átalakítási problémájuk vannak, azok nem engedik el a saját szakértőjéket. Tehát nagyon nehéz szakértőt találni, és nagyon nehéz ezért betölteni, a, illetve eleget tenni a kötelezettségvállalásnak. Az ön jelentős részét ön magyarázná, ilyen az, hogy meg a saját, és akkor minden helyére kerülne. Köszönöm szépen. Igen. A költségvetési kérdések ezekkel foglalkoztam, ezért érkeztem csak most. Tehát most a mentesítésről beszélünk. Két módosító indítvány érkezett Kramer úr részéről. Mind a kettő véleményem szerint teljes mértékben elfogadható. Az egyik egy történelmi tényezőt érint, ezzel úgyis egyetértek, másodszor pedig ugye, annak a szükségességéről van szó, hogy a a légiutasoknak a jogait eh, közölni kell a légiutasokkal, ezzel is teljes mértékben eh, egyetértek. Van nekem is egy módosító, mint az idegenforgalomra utalok egy kicsit jobban. Egész egyszerűen azért, mert ez a tényező is, eh, meg, ezt, ezt is meg kell minden a mentesítésnél. Tehát ez ennyit a bizottság részéről, ami a Jensen jelentés illeti, itt ugye különböző ügynökségeket próbáltak megítélni. Először az EMSZ-t említeném a tengerbiztonsági ügynökséget, itt két módosító indítvány van, amely nekem különösen fontos, részben azért is, mert már évek óta foglalkozunk mi is az EMSZ-val. Sokszor jó érdekes vitát folytattunk ezzel az ügynökséggel, az EMSZ ismerte azt is, hogy a parlament minden működési kérdésben parlamentnek igaza volt. Fontos itt az, hogy különböző prognózisokat, terveket nyújtsunk be, és ezeknek a terveknek pontosabbnak kellene lenniük. Itt viszont végsősoron soron arról van szó, hogy milyen kötelezettségvállások és milyen kifizetések történnek, amelyeket működési kiadásokra fordítanak és az esetben ezeket máshogy lehetne besorolni. Ezért az én módosító indítványomban egyszerűen csak arról van szó, hogy az EMSZ-ra vonatkozó előírásokat én tekintetben kicsit szigorítsuk. Van még egy kérdésem, vagy lenne egy kérdésem? Az ELSZE, a légbiztonsági ügynökség, repülésbiztonsági ügynökség. Itt egy olyan kérdésem van, illetve megjegyzésem, hogy vannak azért ugye itt is olyan módosító indítványok, ahol azt kérjük, hogy kicsit pontosabbak legyenek a meghatározások. A bizottság is egyébként utalt arra, hogy itt szükség lenne arra, hogy kicsit konkrétabban fogalmazzuk meg a prognózisainkat. Egy kérdés. Tudnának -e esetleg a, ennek a munkacsoportnak a mandátumára vonatkozóan kicsit valami pontosabbat mondani? Ami ugyanis az eljárást illeti, ilyen tekintetben azt gondolom, hogy a kicsit szigorítani akarják a munkamenetet. Az nem lehet, hogy a, a, ez a csoport, ez a munkacsoport ne kerüljön a, a Költségvetési Bizottság ellenőrzése alá. A kontrollfunkciót azt lehet erősíteni, de a kérdés, hogy ezt hogyan tegyük. Akkor, ami a, a vasúti ügynökséget illeti, Igen, azt már itt ugye elmondták, hogy a hogy itt erről a két székhelyről van szó, bár egyik kollega utalt rá, ezt meg kell pontosan világítani, hogy, hogy, a, hogy mit is jelent mindez, illetve a székhely szerinti országnak akkor valamit tenni kéne a, a hozzáférhetőség javítása érdekében. És egy második gondolat, Itt azt szeretném, hogyha Jensen asszony ö, inkább nehézségekről beszélne, hiszen ennek az ügynökségnek nagyon gyorsan kellett fejleszteni a személyzetét, és hát a prognózisai sem voltak túlságosan biztonságosak, úgyhogy nehéz volt a feladata. Egyetértek Rübiger úrral, a probléma az, hogy milyen dinamika volt az ügynökség kialakításnak. Köszönöm. Jensen asszony, szeretnél Viszont kérni és lehet olyan diplomatikusan, mint a képviselőtársa, és nem olyan vehemensen, mint Brad Burner úr. Köszönöm. Egyetértek nagyban Foster asszonynal is. Helyén való gondolat az, hogy szakbizottságunk találkozni az ügynökség képviselőjével, különösen az ELSA képviselőivel megvitatandó az általuk érzéket, meg az általunk érzéket, problémákat a jövőre vonatkozóan. Az közé csoport erről kérdezett, hogy mi is ennek a célja. Nos, onnan indult mindez, hogy egyre több ügynökség áll fel, egyre több szabályozó hatós, hat, jogosítványa bíró ügynökség is működik, Egyesekről elmondható az is, hogy bizonyos adminisztratív igazgatási testületeket is kiváltanak, és a költségvetési forrásokat így módon egy kiviszik, kihelyezik az igazgatási költségekből. Ezek sokan úgy érzik, hogy a működési költségekből visznek el, csemnek el kiadásokat. Ez persze csak az érem egyik oldala, de mindenképpen érzékelhető probléma, foglalkozni kell vele. A parlament a tanácssal és a bizottsággal megállapodott, hogy bármikor, ha a ügynökség áll fel, arra vonatkozóan van egy eljárásrend. Többek között gondoskodva a, a hatásvizsgálatokról is, meg, meg a, a költségekről, illetve a, a hasznáról mindennek. Kimerítő módon kell ezt tehát elemezni, mielőtt feláll egy ügynökség. Kb. két éve volt, történt az, hogy az Európai Bizottság a teljes ügynökségi rendszer értékelésével állt elő, mi több arra is elmondott, hogy egy, egy új intézményi közé megállapodásra is szükség lesz, meg, meg felül kell vizsgálni az egész eljárásrendet, és ezért állt fel ez az közé csoport, áll fel, még meglátjuk, melyik biztosok lesznek tagjai. A választások előtt a Költségvetési biztos Kalasz és a költségvetés ellenőrzése felelős biztos Gribauszketje asszony voltak a tagjai, meg a tanácsból is többen. Most pedig a hat legnagyobb frakció nevezett ki képviselőket, én is kinevezése kerültem az intézményközi csoportba. Nagyon sok tanulmányt kapunk, melyek az intéz, a rendszer ügynökségek rendszerének működését, fejlődését vizsgálják, meg azt, hogy milyen általános problémák ragadhatók meg, és hogyan lehet ezeket orvosolni. Nem az a, a terv, hogy ezt a szakbizottságot mint egy kiváltanánk, vagy akár a kokobút, vagy a kobút váltanánk le e területen. Pusztán a munkacsoport pusztán arra hivatott, hogy egy új intézményközi megállapodás alapjait fektesse le. Nagyon érdekes meglátásom szerint a tartalmi elemek ilyen összefüggésben való vizsgálata, meg az is, hogy lehetőségünk nyílik arra, hogy egy mérehatóbb felülvizsgálatát ejtsük meg azoknak a kérdéseknek, amelyek minden ügynökséget érintenek. Például a, a személyzeti szabályzat, a alkalmazása, amely nem egészen ezekre az ügynökségekre szabott szabályzat. A pénzügyi szabályokról is elmondható ez sokszor. Az egyik ügynökség például a felől panaszkodott, hogy nem ö, egyszerűen ö, nem lehet lefutatni mondjuk egy 30 mobiltelefon beszerzésre vonatkozó versenypályázatot, nem tudnak szabályosan le, lefutatni, mert a szabályozás nem világos a rájuk vonatkozó elemek. Nagyon gyakran adódnak ilyen helyzetek. Az Európai Bizottságnak nagyon fontos a szerepe. Ám felmerül a kérdés, hogy ki a, ki a felelős végső soron egyes döntésekért. Emlékszem, hogy feltettem a kérdést az akkori közlekedésügyi biztosnak, Báró úrnak, egy olyan ügyben, amely bizonyos repülő gépeket érintett, Ausztria és Dánia ezt az érdett repülőgép típus nem engedte volna felszállni a saját szabadása szerint. Rákérdeztem a bizottságnál, hogy mi történik. Az IASAP ö, nem engedi, miért nem engedi ezt a típus repülni, talán a bombárgyi támogatja inkább egy másik típust? Mi történik itt? És akkor rámutott arra, hogy az ISR-ról kapott ugyan egy, egy terjedelmes dokumentumot, de nagyon nehéz volt megválaszolni az abban levő kérdéseket. És igazából nem is tetszett neki az egész eljárásrend, mert ő viselte a felelősséget, miközben igazi hatáskörrel nem bírt ezekben a döntésekben. Nem mondhatta azt, hogy kirúgom ezt meg ezt a vezérigazgatót. Úgyhogy meg kell vizsgáljuk azt, hogy hol is kiviseli a felelősséget, és ki dönt. Nagyon fontos tehát ebben az, hogy ebben az összefüggésben ezt megtegyük, meg hogy szélesebb összefüggéseit is feltárjuk ennek, és ez egy újra-újra visszatérő, idő-idő visszatérő igény lesz majd. támogatta a módosítókat, amelyeket beterjesztett, és Riki úr módosítóját is újra vizsgálom majd, amely az IRA szakügynökségben dolgozók munkaterhével foglalkozik. Igyekszem kedvező döntést hozni erről is. Tudom, hogy nagyon nehéz megfelelő szakembereket szerezni, hiszen általában a vasúti szakemberek nem tagállami szakemberek, tagállami ügyekkel foglalkoznak, nagyon kevés az európai vasúti szakértő. Köszönöm szépen. Szeretne esetleg hozzászólni röviden? Itt uh, kollega úr sajnos nincs itt, mindenki tudja, neki ismeri a közlekedési helyzetet, csak az ügynökségekkel kapcsolatban szeretném azt mondani, hogy Jensen asszonynal együtt, egyetértünk. A vasúti <clears throat> ügynökség tekintetében a, a kollega úr jó módosító nyitványokat terjesztett elő, amelyet tudunk támogatni, ez világos. Ami a bizottságot, illetve a megfelelő kiértékelést érinti, lenne egy olyan kérdésem, hogy lehetséges-e az, hogy a kettes módosító indítványnál, a 9A bekezdésben e, e, megosztott szavazást folytassunk. Az első, az első rész a Field of Tourism e, míg ér, ér, tartana, és akkor a második rész pedig az lenne, hogy and welcomes the new legal. Tehát ez a kérdésem, hogy lehetséges-e ez a az osztott szavazás. Hát természetesen mindig bármikor meg lehet tenni a, a, ezt a fajta szavazást, csak akkor uh, időben, időben kell -e szólni. Uh, ILS asszony, meg kell persze kérdezni, hogy uh, ő egyetérte vele vagy nem, de mindenképp mindig lehet uh, osztott szavazást tartani. Mm, igen, amit nem értettem, hogy pontosan meddig is tartana a szöveg, amit mondott? Tehát az utolsó sorig az, hogy supported and the multi-annual budgetary framework eh, eddig tartan dolog? Tehát 9-es A. Megvan. Kettes módosítás. És az első rész eleje. Addig kellene, hogy tartson, hogy Field of Tourism. És a második rész, utána az, hogy And welcomes the new legal. Rendben van így? Úgy látszik egy kisebb szavazási problémát elő. Jó. Igen, de hogy azt feltételezzük, hogy ha le akarná ezt választani, akkor lenne egy olyan részem mert egyet mondja az Jó, azt akarom csak mondani, hogy ha megosztott szavazást akar kérni, akkor ezek a feltételei, és megtehetjük ezt, persze, meglátjuk, és akkor így szavazunk. Úgy értem, hogy mindenkinek joga van osztott szavazást kérni. Jó, köszönöm szépen, következő napi rendi pont. Az el Kadaraui úr jelentése a közúti fuvarozásra vonatkozóan. Ő a gazdasági bizottságban egy másik jelentést mutatott be, de meg, megkezdeném a vitát erről mindenképpen. Az ő képviseletében egy áttekintetést adnék akkor erre az egészről, és folytatnánk akkor, hogyha megérkezik. De úgy tűnik nekem, hogy a fő kérdés ebben a témában a független utazó tevékenységet végző személyek bevonása a munkaidő szabályozásba. Ebben komoly vita folyt, hiszen ugye három csoport van ide tartozóan. Tehát egy komoly véleménykülönbség illetve egy meg, megkülönböztetés van, amely végigvonul ebben a jelentésben. Tehát itt a, az önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjármű vezetőket kívánja bevonni a szabályozás alá, csak jobb feltételek mellett. És azt kívánja elérni, hogy a, a tahográf, a digitális tahográffal kövessük figyelemmel mind az utazó munkavállalók, mind az önálló vállalkozói tevékenységként, gépjárművezetők tevékenységét. Nyilvánvalóan voltak ezzel kapcsolatban véleménykülönbségek. Azt hiszem, hogy Gross úr és Jensen asszony is benyújtott módosító nyitványokat, amelyek teljesen más szempontból közelítik a problémát, és arra fókuszálnak, hogy három és fél tonnás, három és fél tonnás gépjárművet vezetőket is vonják be a, a munkaidő szabályok hatája alá. Tehát őket a, a megfelelő irányelv hatáskörébe kívánják bevonvi, bevonni, de nem biztos, hogy hogy a megkülönböztetést köztük úgy kell megtenni, ahogy az a véleményben van, hanem esetleg a, a, a tergépjármű súlya alapján. Tehát az ilyenfajta felosztás tekintetében lesznek majd viták. Ami pedig külső szempontból elmondható az az, hogyha az előadó véleményét elfogadja a, a, a transportbizottság, akkor lehetséges, hogy egy kompromisszumos megoldásra tudunk jutni majd az, a foglalkoztatási bizottsággal a, parlamentár, És ennek a jelentésnek az bizonyos elemei a foglalkoztatási bizottság hatáskörébe kerülnek majd át, illetve a plenárisra. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezt figyelembe kell vennünk akkor, amikor a közlekedési szállítási bizottság véleményét is figyelembe vesszük ebbe a jelentésbe. Tehát most csak egy eltekintést adtam, nem mentem részletekbe, röviden vázoltam a problémákat, amelyek, amelyek előttünk állnak. Persze, hogyha valaki szeretne hozzászólni, ezt megteheti. Köszönöm, Filip. És akkor most megnyitjuk a vitát még egyszer mondtam, csak egy áttekintést adtam. Köszönöm. Elnézést kérek. Köszönöm szépen, elnézést kérek. Két párhuzamos információról van, tájékoztató van két külön bizottságban. Ilyesmi persze előfordul. És a azokat a módosítókat szerettem volna beszélni, amiket benyújtásra kerültek, beszéltem a árnyékjelentéstevőkkel is, és én nekem, én is tettem további módosítókat, amik általános elvekre épülnek. Néhány héttel ezelőtt már ezt megtettem. Valóban megpróbáltam túllépni az 50-50 százalékos -50 felosztáson, amit szoktunk egyes rendelkezések esetében alkalmazni. Én mindenképpen megpróbáltam további módosítókat benyújtani, aminek az lenne a célja, hogy az administratív terhek jelentősen csökkenjenek. Tehát az önfoglalkoztatók esetében elegendő lenne azokra az információkra támaszkodni, amit a tahográf rögzít. De felvetődik a kérdés, hogy valóban szükséges-e az önfoglalkoztatókat is bevonni az irányelv hatás körébe, és a 32-es pontban pedig visszatérek az autóbusz vezetők kérdésére. Természetesen itt Figyelembe kell venni az utasoknak a ki, eh, le- és felszállását, eh, illetve a pihenési időt is eh, figyelembe véve a tahográfban rögzített adatokat, illetve a fel- és leszállási időket és van az általányi idő is, amit egyes esetekben az egyéb feladatok elvégzésére szánnak a független, az önfoglalkoztatóak. A 37-esben szó van az adatrögzítésről, amit a tahográfra rögzít, illetve hogy hogyan kell ezeket megőrizni. Itt nagyjából mindig ugyanazokról van szó. tudom, hogy vannak olyan kollégák, akik nem értenek egyet, vannak, akik az önfoglalkoztató sofőröket nem akarják belevenni, vannak, akik meg azt szeretnék, hogyha ők is benne lennének. De mindenképpen meg, majd meglátjuk, hogy a bizottságon belül mi a véleménye a többségnek, és meglátjuk, hogy mit lehet tenni a foglalkoztatási bizottságban. A plenárison pedig természetesen majd meg kell erősíteni az eljárásunkat. Jansen asszony és Gross kollégák benyújtottak bizonyos módosító indítványokat. Vannak ezek között olyanok, amikkel egyetértek. Tehát mindenképpen azt szeretnénk, hogyha a három és fél tonnás alatt vasúti tehergépjárműveket, vezető, gépkocsi vezetőket nem vennénk bele. Mert a gyakorlatban nem mindig egyértelmű a hogy hol húzzuk meg a határt. Szerintem erről beszélni kellene, hogy valóban szükséges-e, hogy a 3,5 tonnás alatti járműveket is belevegyük. A kollégák egy jó része szeretné ezt bevenni. 33-as módosító pontban azt szeretnék, hogyha kibővítenénk a ö, meghatározását ö, a mobil munka nak. Szerintem jó lenne, hogyha az irányelv keretei között maradnánk. Ez ellenőrzés jelenleg nemzeti szinten történik. Lehet, hogy egy európai ellenőrzést kellene alkalmazni. Tettem javaslatokat ebbe, erre vonatkozóan is, de nem lenne szabad megszüntetni azt a definíciót, ami az önfoglalkoztató, illetve mobil munkavállalókra vonatkozik. Történtek módosítók a definíciókkal kapcsolatban is, aztán a ö, közúti biztonsággal kapcsolatban, ezekkel nincsen gond, aztán kólasszony módosítója. A tagállamok közötti adatcsere a valójában nem önfoglalkoztatók kiszűrésére, illetve vannak olyan módosítók, amik szerintem feleslegesek. Liftenberger képviselőnek van egy módosítója az éjszakai munkára vonatkozóan, és szerintem nagyon sok, nagyon nagy az eltérés a véleményeket illetően. Majd meglátjuk, hogy a szavazás milyen irányba visz. Hát összességében ezt javasoltam. Köszönöm szépen. Öten jelentkeztek szóra eddig. Kérem mindenki két-három percre szorítkozzék. Tudom, hogy fontos téma ez, de a, a végül is a szavazás hozza meg majd a döntést csak. Kün úr kap először szót a néppárt részéről. Köszönöm néppárt részéről a következő állást foglalnám el. A saját módosítunk, a 19 és 30 számú rendkívül fontosságú számunkra. Még egyszer szeretnénk aláhúzni persze, hogy kompromisszum képesek vagyunk, hogy a 3,5 tonnál könnyebb járműveket, amelyeket munkavállalók vezetnek, függően az egyes szerződésektől felvehetőnek tekintjük esetleg az irányelv hatája alá a statisztikából kell kiindulnunk, és mindenki a házban jól tudjuk, hogy azon a területen, ahol a legtöbb baleset történik, a közlekedés biztonságra vonatkozóan kell intézkedéseket hoznunk, és itt javításokat is elérhetünk. Nem értünk egyet azzal viszont, hogy ez teljes körben minden önálló magánvállalkozó ö, fuvarozóra vonatkozóan alkalmaznunk kellene -e a munkaidő irányelvet. Problémás, problémás témát jelent a kényszervállalkozók ügye, akik nagyon ellene, e, nehezen ellenőrizhető csoportot képeznek. Lehet, hogy irányelv kidolgozásának következő lépésében kellene külön figyelmet szentelnünk a kényszervállalkozók sajátságos problémájának, és az éjszakai munka meghatározása jelen pillanatban már egy irányelvben megtörtént, világosan rendelkezik egy létező irányelv az éjszakai munka miben létéről, nem kell újra feltalálnunk a spanyol viaszt. Ugyanakkor támogatjuk a közlekedési közúti biztonság ügyét, valamint a társadalmi, szociális aspektusait mindennek ezen szabályozásnak, és teljes körűen kell az irányelvet két év múlva értékelnünk, hogy ez még eredményesebb lehessen. Holnap a holnapi ülésünkre pedig Jensen asszonyjal és Gos úrral kell lesz megbeszéljük, hogy szóbeli módosítókat terjesszünk be. Kettő lesz ilyen, a 19-es és a 30-as módosítókra módosításai ezek. Írásban már megvannak, többé-kevésbé, de szeretnék még egy körben leegyeztetni őket. Megint csak emlékeztetem önöket, hogy mód, szóbeli módosító be lehet terjeszteni, de csak hogyha nem ellenzi a többség ez a szabály, mint tudják. Jensen asszony az ALDE képviseletében. Yes, thank you. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm Kadrái úrnak az előfeszítéseit. Azt hiszem, hogy eh, ebben az 50-50-es helyzetben vagyunk, és eh, azt mondhatom, hogy a, azok a módosítások, amelyeket én benyújtottam eh, Gros úrral, azok ezt megpróbálják hangsúlyozni, de azt a megközelítést is, hogy a, amely szerint a munkaidő irányelvnek a, a mobil munkavállalókat is le kell fednie. Tehát azt jelenti, hogy olyan, olyanok, akik akiket foglalkoztatnak, csak éppen mobilak, tehát például egy taxi sofőr is ide tartozik, azt nem gondoltam volna. A munkaidő irányelvnek, tehát mindenképpen része kell, hogy legyen, és ezért nyújtottunk be módosító időtványokat ilyen tekintetben. Ez egy meglehetősen bonyolult dolog, ezért próbáltam szóbeli módosítást is tenni hozzá a 19-es cikkhez, illetve a 30-ashoz, ahol az a probléma, hogy azokat a személyeket értjük ide, akik eh, nincsenek lefedve a, munk, a vezető és puha eh, pihenőidőre eh, vonatkozó szabályokkal, de vannak kivételek, akiket viszont nem szeretnénk belevenni a munkaidő irányelvbe. Ugye például katonai járművek, és a többi, és a többi esetében van egy, van egy hozzá hosszú lista. Hm, éppen ezért kell tehát módosítást benyújtani. A 19-es cikknek tehát úgy kell hangzania a középen, hogy of application of this directive with the exception of the limitation of 3.5 ton. But I think de azt gondolom, hogy ez írásban kellene mindenkinek látnia, mert nem érdemes valamit úgy megvitatni, amit, hogy nem is látjuk a szöveget, és mint már mondtam, meg, meg, meglehetősen nehéz dologról van szó. Ez tehát azt jelenti, hogy nem értünk egyet a 27-es módosító indítványa. Mert azt gondoljuk, hogy 3,5 tonna tonnát nem kell belevenni a, a munkaidő irányelvbe, sem a, a vezetés és pihenőidő szabályozásba. Ez lenne tehát itt a, a legfontosabb gondolat. Köszönöm szépen. Látom, hogy a bizottság 5-6 vélemény képvisel e tekintetben, de nem baj, majd meglátjuk. Lichtenburger asszony. Ja. Igen. Jensen képviselőtársamnak mondom, szép lenne, hogyha itt ke- szét lehetne választani a munkaidőt, meg a pihenőidőt, ám ugyanarról a szeméről van szó ez esetben, aki a munkától és a vezetéstől fáradt, és veszélyt kelthet mindez a közlekedés biztonság szempontjából. Sajnos tehát nem lehet szétválasztani a dolgot úgy, ahogy a jog egyébként lehetővé tenné, vagy jogi szempontból szép lenne. A második gondolat a kényszervállalkozók esetében ez egy nagyon súlyos problémát jelentő csoport. Számomra világos, hogy van egy olyan elképzelés, hogy mindenki azt csinálhat, amit akar, a saját, ha csak saját magának árt vele. Azonban mégsem ez a helyzet, mert egy túlfáradt ember 40 tonnával szaladgál az úton, annak bizony a kockázata mindenki számára nagyobb. És itt a három és fél tonna merül fel. Itt is nagyon nehéz különbséget tenni, mert három és fél tonnával is nagyon nagy károkat lehet okozni, ha ilyen kis teherautóval okoz valaki balesetet, és ezek általában rövid szakaszokon szállítanak, ám egyes országokban lehet, hogy más a helyzet Európa periférikus helyzetén, ám Európa középső részén éppen azért, mert más szabályok alapján fuvarozhatnak, éppen ezért nőtt meg ez az ágazat forgalma jelentősen, és az a kockázat is megnövelte ezért kell szabályoznunk, ezt várják az emberek is tőlünk, hogy reagáljunk az egyes új helyzetekre, és ne hunyjunk szemet a tények előtt. És általában igaz ez az önálló vállalkozókra. Nagyon nehéz, ebben igazuk van, nagyon nehéz ellenőrizni, hogy ki a kényszervállalkozó és ki a tényleges, úgymond önálló vállalkozó, mert hogy, hogy szépen fogalmazunk, a kreativitás gigantikus módon megnövekedett a találékonysága az embereknek e, térbe, e területen. Úgyhogy ha a közlekedés biztonságról, illetve az észszerűen dolgozó vállalkozó és a szociális dömping keretében dolgozó vállalkozók közötti versenyt szeretnénk szabályozni és kiküszöbölni, akkor logikus döntéseket kell hoznunk ennek érdekében. Központi fontosságú mindez. Arra kérem önöket mindannyiukat, gondolják végig még egyszer Persze mindenki a saját szemszögéből látja a dolgokat, ám azt hiszem, hogy a központi fontosságú kérdés, Elkadraui is rámutatott, hogy ha mindezen rendelkezéseket nem igen tudjuk ellenőrizni, ahogy, ahogy most sem tudjuk ellenőrizni, akkor mindez a jogszabálymódosítás nem sok hasznot hoz. Tehát az ellenőrzés, a betarthatóság és a betartatás kell, hogy súlypontot kapjon. Ja, voorzitter, eh, Ik waardeer zeer de inspanningen van collega Köszönöm szépen, elnök úr. Ő nagyon őszintén gratulálok a kollégáknak, akik minden tőlük telhetőt elkövetnek, de úgy gondolom, hogy politikai szempontból egyértelműen kell, hogy legyenek a dolgok. Tíz napja már erről beszéltünk. A ö, szerintem azt a csoportot, amiről az imént beszéltünk, tényleg ki kell venni az irányelvből, és hangot kell adni a véleményünknek. Majd meglátjuk a szavazáskor. De lenne egy kérdésem a 24-es és 25-ös módosítókkal kapcsolatban. Hortman Kóla asszony és Eleanor asszony azt mondták, hogy részszavazás, részengedély szavazás legyen a szöveg első részével kapcsolatban. Ezek a módosítók nagyon hasonlítanak egymásra. Alkadraui úr azt mondta, hogy készen állnak a kompromisszumra, de itt azt hiszem, hogy ebben az esetben fekete vagy fehér a választás, és nem látom, hogy az én frakcióm hogyan tudna itt kompromisszumra jutni. Nekünk egyszerűen nem lehet lehetséges, majd meglátjuk holnap szavazáskor mi, ki lesz a nyerő. Hogy kérjem önöket arra, hogy ha részenkénti szavazást kérnek, akkor ez tudassák a titkárság, hogy pontosan mely ponton így egyszerűbb lesz megtervezni a szavazásokat. Bradbor úr, köszönöm elnök úr. A, szeretném három területen összekapcsolni egy-egy blogba a módosítókat, és Kadraúr bevezetés, bevezető ez kapcsolódva. Ezek jól megragadják a probléma helyét. Világos, hogy az első kérdéskör az a magánvállalkozó fuvarozók ügye. Ön és a jelentős tevő is emlékeznek arra, hogy magam is hangsúlyoztam, hogy az én választókörzetemben, ahol kb. 900 különféle méretű vállalkozás foglalkozik logisztikával, szállítással, fuvarozással. Ezek közül nagyon sok kis mikrovállalat működik, ezeknek a munkáját sérti, a mozgásterét csökkenti ez a szabályozás, Ezt világosan kell látnunk. És az egy teherautóval fúroz vállalkozókat meg kell védenem, azt hiszem. Ön is említett erről a vállalkozói körről, és visszatérhetünk, visszatérhetünk mehetünk arra tapasztalatra, amely, amely az én választókötőmből származik. Nagyon sok vidéki területet képviselek, nagyon sok vállalkozó saját teherautójával visz ki külső tanyákra, kis falvakba élelmiszert a, a városi boltokból. Nem lehet egységesen szabályozni mindezt, helyről helyre változnak a vonatkozó körülmények. Lichtenberg azt mondja, hogy jó indulattal közelíti a kérdést, nem biztos, hogy megragadta a probléma lényegét. Az osztrák problémák nem feltétlenül esnek egybe a brit helyzetekből adódó problémákkal. Itt egy mindenkire szabható, egységes konfekció megoldást próbálunk kidolgozni, holott ez nem működik. Például az én választóimnak semmiképpen sem jó. És a harmadik gondolatom elnök úr, ezzel zárom is, az éjszakai munkavállalás meghatározása. Ugye mindig is, <clears throat> legalábbis eddig fennállt az a koncepció, mi szerint az éjszakai munkaszabályozása a szubszidizatás elve alapján a tagállam hatáskörébe esik. Minden tagállam saját feltét körülményei alapján dönti el, hogy mit tekint éjszakai autóvezetésnek. Itt meg igyekszünk mi szabályozni. Szerintem ez nem a megfelelő helye annak, mert megint csak a konfekció megoldások nem passzolnak senkire. Úgyhogy semmit sem támogatok, ami a tagállamok hatáskörét csorbítaná, például az éjszakai autóvezetés meghatározásában, és ezt a bizottság kezébe adná. Köszönöm szépen, bizottság nevében Pascarelli úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság készített egy javaslatot, és ragaszkodik ehhez. Az érvek elhangzottak a bizottságban, az... Még mindig folyik az eszmecsere, csak erre felvitem a figyelmét. Folytassa kérem. No, no, were... Nem, jó, rendben. Jó, folytatom. Nem egészen értettem, hogy miért szólt közben, de folytatom. Tehát készítettünk egy javaslatot, ehhez ragaszkodunk, de szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottság, ami őt illeti, nagyon is foglalkozik a ö, munkabiztonsággal és a közúti biztonsággal, legalább annyira érdekel ez minket, mint másokat, és próbálunk ezzel a kérdéssel foglalkozni, de szerintünk nem ez a ö, megfelelő hely erre. A úr készített egy, egy, illetve tett egy erőfeszítést a kompromisszum irányába, de ez a bizottság, a foglalkoztatási bizottság nagyon ellentétes véleményei vannak, és Kadraui úrnak igaza van, amikor azt mondja, hogy hát szavazni kell majd. Nekünk megvan a magunk álláspontja, számos módosító indítványal kapcsolatban megvan a véleményünk, és azt szeretnénk, hogyha minél szélesebb körű lenne az egyetértés a szövegben. Karai úr ebbe az irányba tett erőfeszítéseket, de az, ja, az, egyik, az egyes a hatos, a hetes, a tízes, es 22-es, 29-es, 32-es, 37-es, 40-es módosítói, amelyek mind az önfoglalkoztató vagy vállalkozó ö, ö, gépkocsi vezetőket is beleveszi, nem tudjuk így ö, támogatni, ö, meg, ha nincsen megfelelő, és nem biztosítják annak a végrehajtását is, hogyha nem, ö, mert hogyha a szakma nem vállalja ezt az administratív terhet, és hogyha nincsen egy nagyon szigorú szabályozási keret a tagállamban, a bizottságban itt említették, hogy a bizottságnak legyen felhatalmazása, hogy végezzen ellenőrzéseket. Szerintünk ez túl messzire megy ahhoz képest, amit tulajdonképpen elvégezhetünk. És ennek az a kockázata, hogy egy olyan jogszabályt hozunk létre, amit aztán betartatni rendkívül nehéz lesz. Ami pedig a 3,5 tonnás kérdést illeti, valami olyan dolog ez, amit hajlandók vagyunk megvizsgálni, de ö, ö, csak úgy mellékesen. Tehát kell, hogy legyen egy általános szabály, ami minden 3,5 tonnán felüli gépjárműre vonatkozik és nem tudjuk eldönteni, hogy adhok módon egy adott jogszabályban csökkentsük ezt a tonna számot tehát akkor különböző elbírálást jelentene, ami nem lenne logikus. Ezért mi már készítettünk egy tanulmányt arról, hogy mi lenne annak a következménye, hogyha 3,5 tonnás alatti járművekre is kiterjesztenénk a, hogyha meggyőző lesz az tanulmány e tekintetben, akkor fogunk javaslatot tenni erre vonatkozóan de nem szeretnénk adhok módon eseti döntéseket hozni. És végezetül vannak olyan módosítók, amelyeket mindenképpen támogatni tudunk, mindeik, mindazokat, amelyek egyértelmű, világosabb, meghatározott adnak arra, hogy ki az, aki alkalmazott, ki az, aki nem alkalmazott. Ugye ez a ö, probléma a valódi és a nem valódi ö, vagy kényszervállalkozókkal. A probléma az a jelenlegi szabályoknak a betartatásából ered, és mindenképpen az egyértelmű, világosabb definíciók irányába célszerű lépni. A 9-es, 31-es, 20-as módosítók ide tartoznak. Cikkao asszonynak módosítója, hogy mindenki jobban ismerje meg ezt a jogszabályt, ez fontos. Ezzel együtt természetesen majd holnap a bizottságnak kell szavaznia. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor Röviden szeretném, kéne hozzászólási a koordinátorokkal folytathassuk. Azt hiszem, hogy akik már meg vannak győzve a saját álláspontjukról, nem lehet őket áthangolni, úgyhogy igazából nem érdemes. Köszönöm szépen a szót. Két percem van. Tehát akkor azzal kezdeném, hogy a bizottságnak és a kollégáknak elmondom, hogy ez az irányelv, amelyről beszélünk, ennek a irányelvnek a tartalma és a jogi kötelezettségek, amelyek ebből következnek, a hatály, az adott mm, aktus hatája alá tartoznak. Ezt nem mind, nem mind tudjuk a, praktik, a, a valóságban ellenőrizni, de hát ezt el kell, hogy fogadjuk mindenképpen a parlamentnek a feladata, hogy egy új megközelítést találjon ki ezekre az ügyekre. A, a, a vizsgálatok, az inspekciók nagyon fontos részét képezik az anyagnak, és ezért kell előállni valamilyen fajta pán-európai ellenőrzéssel, illetve a rendszerrel. Ezt meg kell, meg kell lépnünk. Van egy belső piacunk, belső szállítási közlekedési piacunk, és ezért ezt valóban harmonizálnunk kell. Az inspekciók témája rendkívül bonyolult és komplex, ezt nem most kell megoldanunk rögtön. A bizottságnak adó, időt kell adnunk, hogy, hogy előre haladjanak. Biztos sok dolgok van, és rendkívül nehéz is ez a kérdés. Úgyhogy végül, tisztelt elnök